Mes chers collègues, je... Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat, újra megnyitom az ülésünket, és rögtön kezdjük is a meghallgatással. Meghallgatásra szállítási vállalkozások fokozottabb határellenőrzések miatti gazdasági veszteségeiről. Tehát úgy döntött ugye a szakbizottságunk, hogy nyilvános meghallgatást tart ebben az általam az előbb említett témában a mai napon, és az a célunk, hogy megvizsgáljuk a veszteségeket és költségeket, amelyeket a szállítási vállalkozások kell, hogy elkönyveljenek a fokozottabb határellenőrzések miatt. Nehéz volt a nehéz volt számokra sokszor a tervezés, ugye késnek a szállítmányok és egyebek, tehát majd erről fogunk meghallgat, ezt fogjuk meghallgatni. És ugye az utasok is sokszor megakadnak és várakozniuk kell a határon. Az a szerencse ért bennünket, vagy az a megtiszteltetés, hogy négy szakértő is eljött hozzánk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és kíváncsian várjuk majd, hogy ennek a kérdésnek az különböző aspektusait bemutassák fogunk ugye az általános gazdasági aspektusokról beszélni a Schengeni megállapodás fényében. Vincent Ossiliou-nak köszönöm a jelenlétet, aki a France Strategy Gazdasági Osztályának a vezetője. Aztán majd a határellenőrzésekre térünk ki, az egységes piacon a Schengeni határon, a közlekedési ágazatról lesz szó, és Brémers úr fog tájékoztatni bennünket, őt is köszöntöm sok szeretettel. Lővenből érkezett, a közlekedés és mobilitás témáját kutatja. Végül pedig Mark Billyével fogunk, illetve utolsó előttiként Mark Billyével fogunk beszélni, aki a Nemzetközi Közúti Közlekedési Unió képviseletében van itt körünkben. Ennek a szállítmányozási részegnek a vezetője, és végül arról is hallunk majd, hogy a dolgozók milyen nehézségekbe ütköznek a határellenőrzések szigorítása miatt. Krisztina Tilling fog erről beszámolni. Ó, mondja az elnök asszony, bocsánat, ő még nincs itt. Hát ez most élőben történt. Tehát, ha a szakértőket meghallgattuk, akkor a bizottságnak fogjuk megadni majd a lehetőséget. Igen, igen, őre tekintek, uram, mert mindig itt van, és ma viszont Dulgerova asszony fog majd bevezetőt tartani, és kíváncsiak vagyunk a bizottság véleményére ebben a témában. Tehát, kedves szakértőink, elérkezett az idő, hogy meghallgassuk önöket. Mindenkinek 10 perce van, és arra kérem önöket, hogy szigorúan tartsák be ezt a 10 percet, hogy az idő kereteket tartani tudjuk, és legyen idő kérdésekre és vitára, ami az előadások után következik. Biztos vagyok benne, hogy kedves kollégáinak rengeteg kérdése lesz önökhöz. Először Vincent Ossiúval fogjuk kezdeni. Elnézést, mondja az elnök azt, hogy várjanak egy pillanatot úgy tűnik, hogy utolsó pillanatban változtatások vannak. Monsieur Ossiou, comme vous êtes un gentleman, nous allons faire. Ossiou úr, mivel ön úriember, engedje meg, hogy a hölgyekkel kezdjük. Jó, tehát 10 percre adnám át a szót, kedves asszonyom, parancsoljon. Vagy, um... Jó napot kívánok mindenkinek, szeretnék bemutatkozni. Én itt eh, a főigazgatót eh, képviselem a belügyek kapcsán eh, az Európai Bizottság részéről, főként Schengennel a határ ellenőrzéssel foglalkozunk. Köszönöm azt, hogy meghívtak bennünket ide a DJ Home részéről. Rövid leszek, bizonyára tudják azt, hogy nagyon sok, ill, eh, eh, nagyon sok bevándorló, illetve menekült eh, érkezett, ez hét tagállamra hatott ki, és ez miatt bevezették a belső határ ellenőrzést. A Schengeni szerződés értelmében a biztonsági kockázatok esetében a tagállamok hat hónapos időtartamra újra bevezethetik a határelőzést, például előlátható események esetében is ilyen volt, például a Párizsi Klímakonferencia, vagy a, a futball EB, és két hónapos időtartamra bevezetették ugyanezt a, az ellenőrzést, akkor, hogyha hirtelen esemény történik, például egy terrorista cselekmény. a tagállamok által bevezetett egyoldalú határellenőrzés mellett lehetőség van arra is, hogy koordinált fellépést lehessen alkalmazni EU szinten átmeneti határellenőrzésre. Ez két éven át tarthat, ez a fajta fellépés. Most csak arra szeretnék koncentrálni, amit az EU koordinált fellépés tartalmaz. 2015-ben a menekült hullám által súlyos hibákat lehetett felfedezni a külső határkezelésben Görögországban. Ez a Schengeni szabályok szerint különleges eseményt jelentett, és ezért a, az átmeneti határelőzést be lehetett vezetni. Nagyon fontos az, hogy ezt a megközelítést akar felvetették a Back to Schengen úti tervben és A közös megközelítést a tanács tavaly május 12-i ajánlásában olvashattuk. Ez öt Schengen országra hatott ki, Norvégia, Dánia, Ausztria többek között, és bizonyos határterületekre, nem az összes határa, csak bizonyos részeire a határnak. Hat hónapra volt ez novemberig érvényes tavaly, és utolsó mencsvárként alkalmazták ezt, és csak a legszükségesebb módon előfordult az is, hogy nem voltak ellenőrzések, mert nem volt szükség ilyenfajta ellenőrzésre. Ezen kívül a bizottságnak is jelenteni kellett az ellenőrzések eredményeiről. Ezek azt mutatták, hogy a belső határokon történő ellenőrzés a legszükségesebb esetekre korlátozódott, és ez nem okozott fennakadást. A bizottság nyomon követte a helyzetet, és arra jutott, hogy eh, sikerült előlépést elérni, viszont a különleges helyzet továbbra is fennállt, ezért ismételten meghosszabbítást javasolt novemberben. Ugyanakkor ez egy korlátozott meghosszabbítás volt, csak három hónapra, azzal a kötelezettség a tagállamok számára, hogy vizsgálják azt meg, hogy az alternatív intézkedések a határ elnőrzés mellett nem érhetnék el ugyanezeket az eredményeket. Ez egy sokkal szigorúbb jelentéstételi követelményt is előírt. Februárig tartott ez évben ez a meghosszabbítás. A bizottság nyomon követte a helyzetet az időszak alatt, és azt látta, hogy progresszív módon stabilizálódott a helyzet, de a normálisan működő Schengeni rendszerhez való hozzá visszatérés feltételeim mind nem teljesültek, ezért ez év februárja óta egészen májusig ismételten meghosszabbították a koordinált európai fellépést, még szigorúbb feltételekkel, mint korábban, mert egyértelmű kötelezettség van most már arra, hogy miért nem használják az alternatív intézkedéseket, és nem csak a bizottságnak kell most már jelenteni, hanem, az, a, hanem a tanácsnak is a jobb átláthatóság érdekében. Arra szeretnék rámutatni, hogy még akkor is, hogyha vannak határelnőzések 2015 vége óta, ezt a már meglévő jogi keretek között tették meg, progresszív módon csökkentik a határelnőzés mértéket, és folyamatosan nyomon követik ezt. Nem akadályozta mindez a, a szabadkereskedelem mozgását, viszont követ, költségeket eredményezett. A bizottság felmért ezeket a költségeket, de szeretnék, szeretném ismételten kiemelni azt, hogy a jelenlegi határ ellenőrzések a menekült válság miatt csak bizonyos tagállamokra, bizonyos határszakaszokra korlátozódnak, nem a teljes Schengeni övezetre, nem szisztematikusak az ellenőrzések, vannak olyan területek, ahol nincsenek ellenőrzések, és az információk tükrében, a jelentések tükrében, amiket kaptunk, a hatás korlátozott, az általános áru és személyfogalom korlátozott a hatás, és ezek átmeneti intézkedések. Úgy véljük, hogy egyre inkább közelebb kerülünk egy normális helyzethez, ahol képesek leszünk megszüntetni a belső határelőzéseket és visszatérni a normális Schengeni rendszerhez. Merci beaucoup. Euh, nagyon köszönöm Dulgerova asszonynak a DJ Home képviseletében. Most folytatjuk, és most következik a DJ Move. Rolf Diemer következik tehát a gazdasági ellenzés és jobb szabályozás osztályvezetője. 10 perce van, parancsoljon, használhat, ki is használhatja. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit. A DigiHome-hoz hasonlóan a DigiMove is üdvözölte azt, hogy a Transzakbizottság megszervezte ezt a meghallgatást uh, arról, hogy milyen gazdasági hatása van a határellenőrzés visszaállításának a Schengeni övezetben. Nagyon fontos kérdés ez. Nyilván egy szállítási, közlekedési kérdésből Schengen alapvető fontossága, hiszen arról beszélünk, hogy 417 millió ember mozgásáról beszélünk. Arról is beszélünk, hogy ez időszerű, és a folyamatosságáról az Európai Unión belül az áruk szabad mozgásának. Itt 3000 milliárd, 3 trilliárd euróértékről beszélünk, és 1,2 milliárd tonnányi áruról, e, tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk, amikor közlekedési szempontból vizsgáljuk Seggent. Ticsi Home beli kollégám elmondta, elmondta azokat az okokat, hogy miért kellett vissza ismételten bevezetni részben a határellenőrzéseket, és akkor most elmondanám, hogy mi most hogyan állunk. A közlekedés szempontjából szeretném ismétel, megismételni, hogy nekünk nagyon fontos, hogy a koordinált uniós megközelítés legyen az ilyen határellenőrzésekkel kapcsolatban. És szintén ismételni szeretném a, az üzenetet, és ismételten kihangsúlyozni, hogy jelenleg csak öt tagállamban és azoknak is csak bizonyos határszakaszán állítottuk vissza a határellenőrzést. Ezt mi arányosnak tanáljuk, hatályjában korlátozottnak és időben és hatásában korlátozottnak találjuk. Ezzel együtt is a DigiMove alapos, szoros figyelemmel követi a helyzetet, hogy ez milyen hatást gyakorol a közlekedésre és a szállításra. Egyelőre, mivel korlátozott számban, helyen és időben végeztek határellenőrzéseket, nagyon kevés panasz érkezett hozzánk ennek, ezen határellenőrzések negatív hatásaival kapcsolatban. És ezek is azzal kapcsolatosak, hogy ezek helyiek, és nyilván időbe telnek Nyilván ö, nyaralási időben több panasz érkezik, mint egyébként. Ö, tehát azt látjuk, hogy nem igazán van komoly hatása a helyzetre jelenleg. De persze 2015-ben és 2016 elején arról beszéltünk, hogy egy általánosabb szinten, ha ideglenesen is, de általánosan kell visszavezetni, vissza újra bevezetni a határellenőrzéseket. És ezen az alapon a szállítmányozók és fuvarozók aggódtak, hogy hogy ez az általános határellenőrzés nagyon komolyan és negatívan érinteni a szállítmányozókat. Természetesen erre való figyelemmel a bizottságban megpróbáltuk számszerűsíteni, hogy melyek lehetnek egy ilyen általánosabb határellenőrzés visszaállításának a számszerűsített következményei. Schengenben látjuk, a vissza Schengenhez menetrendben, ugye a kollégám is beszélt erről, ezen kívül egy kicsit részletesebben ö, ö, hoztuk nyilvánosságra a bizottság ö, kutatásainak eredményeit, felmérésének eredményeit 2016 tavaszán. Na most, amik itt elhangzanak, majd azok nem tényeket írnak le, hanem a tavalyi eszmecserék alapján egy hipotetikus ö, szenáriót fognak leírni. De nem kérdezzük meg azt, hogy mennyire fontos a Schengen jövezetnek a rendes működése. Na most, hogy közelítettük meg mi ezt a kérdést? A bizottság megpróbálta számszerűsíteni a közvetlen költségeit annak, hogy nincs Schengen. Melyek a közvetlen hatásai, köz, költségei a Schengen nélküliségnek. És megpróbáltuk megállapítani, hogy milyen idő többlettel jár ez milyen késedelmekkel járhatnak ezek a határ ellenőrzések, ez az idő milyen, hogy fordítható le pénzre, és milyen együtthatóban lehet ezt kiszámolni. Például a kokáért úgy számoltunk, hogy ö, 30 perc két órával ö, számolva, és 55 órás óránkénti költséggel, és ezt magától a, az iparáktól kaptuk ezt, ö, és aztán ezt fel lehet szorozni a nemzetközi szállít, közúti szállítmányozási ö, területen belül, az, ami pedig 75 millió, és így képet kapunk arról, hogy közúti árufuvarozásban milyen költségek lennének. 7 és fél perc és 30 perc között lehetne számolni személyszállítás esetén. Itt nincsenek költségek, amelyeket alá lehetne támasztani felmérésekkel de a várakozási idők más területen történt felmérésből lehetne használni együtthatóként. Figyelembe vettük a további fiskális és adminisztratív költségeket is, az, hogy újra felállítjuk a határokat, határellenőrzéseket, természetesen ez pénzbe kerül a kormányzatnak, az adminisztrációnak, közigazgatásnak, és felállítottunk egy standard elővettük azt a standard költségmodellt, amit mindig használtunk ilyen esetekre, és ezt frissítettük a további vám eljárási költségekkel, mert hogy ugye az is része volt a határellenőrzésnek a Schengen előtti időben. Végül is arra jutottunk, hogy, hogy a várakozási idő ami ténylegesen, ez ténylegesen érinti a kereskedelmet, a személyeket és az áruszállítás, és hosszú távon ez valóban érinteni a gazdaságot. A dokumentumok ellenőrzése, itt nyilván további kiadásokat jelent, hiszen pénzparifát, fegyvert, embert és gépet kell odatenni. Aztán a közúti fuvarozásban különösen lá, azt láttuk, hogy itt a, a versenyképességet befolyásolja, hiszen a gyorsaság és az időbeliség nagyon fontos tényező a főleg a kkv esetén a versenyképességnek. Tehát ha további késedelmek vannak, az további költségeket okoz, és ez érinti ezeket a cégeket. És hogyha megnézzük a nagy többségét az ilyen vállalkozásoknak, a KKV-kat, akkor azt mondjuk, hogy azt látjuk, hogy nagyon kicsi-kicsi a profit ö, marzsuk, vagyis ez vagy áthárítják a fogyasztóra azonnal, ha pedig nem teszik, akkor a saját létüket, a vállalkozásoknak a puszta létét fenyegeti ez a költség. Tehát miről beszélünk? Úgy általában a, a közvetlen költségek 18 milliárd euróra rúgnak évente. A legrosszabb esettel számolva. Persze ezt le lehet bontani, hogy 7,5 milliárd a közúti fuvarozás, árufuvarozásra, hogy mennyi, legyen, mennyi ebből a, a személyi forgalomban előálló község, stb. stb. Ezek a becslések nagyjából megfelelnek annak, amelyeket külső kutatóintézetek is rámutattak, részben amire az Európai Parlament is jutott, még akkor is, hogyha más megközelítést alkalmaztak a kollégák. Gazdasági elemzést júzta, használtak, vagy modellt lezéssel próbálták a költségeket megállapítani, de a nagyságrendje ezeknek a tanulmányoknak, tanulmányok által megállapított nagyságrend körülbelül összehasonlítható, nagyjából egy nagyságrendről beszélünk, éppen ezért biztosak vagyunk benne, hogy ezek hihető számok. Ezek a külső tanulmányok, amelyek a bizottság munkájától függetlenül azon kívül eh, készültek, és mindjárt hallunk is ezekről, próbáltak rámutatni, megbecsülni a közvetett költségeket. Olyan közvetett költségeket, amelyek a közvetlen költségekből adódnak, aféle másodlagos költségekként. Az adminisztrációra, a, az állampolgárokra ez nyilván befolyásolja majd a GDP-t, a közösségen belüli kereskedelmet, megváltozik az embereknek a mobilitási szokásai, határon átnyúló mobilitás, ingázás emberek és vállalkozások tekintetében további költségeket okozva ezekkel, ezzel a vállalkozásoknak, főleg a fuvarozóknak. Tehát ez a féle dominó hatás szerűen tovább fog ö, szivárogni, és ezeket még nehezebb számszerűsíteni, érthető módon és egyre több feltételezést kell tennünk. Amivel egyetértenek ezek a tanulmányok, úgy tűnik, az az, hogy, hogy valamiféle fordított számítással szá, ö, dolgoznak. Tehát próbálták számszerűsíteni, hogy milyen pozitív hatással járt az, amikor a Schengeni övezet keretében levontották határokat. Most pedig azt nézzük meg, hogy mennyibe kerülne a határellenőrzések ismételt bevezetése, egy új költségfaktorral számolva mit jelentene ez? A közvetlen hatások között lényegesen negatív hatást gyakorolnának az unió kereskedelmére, ami jelentősen a volumene csökkenne, és logikus módon nem meglepő, de nagyon fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek legaktívabbak az a közösségen belüli kereskedelemben, azokat fogja a legnegatívabban érinteni. Vannak ezzel kapcsolatban adatok, becslések, ezeknek, ezeket meg lehet nézni. A kumulatív negatív hatás akár 0,5%-os GDP csökkenés az eurozónában. Az utasokat érintően 1,7 millió naponta ingázó határon átnyúló polgár van, nyilván őket közvetlenül azonnal érinteni. Négy tagállam tűnik ki, a Szlovákia, Észtország, Magyarország és Belgium. És hosszú távon ugye munkaerőhiány keletkezhet, illetve az egyik oldalon a határ, másik oldalán pedig munkanélküliség. Tehát ezek a közvetett hatások, amelyeket látunk, nyilván feltételezések és becslések alapján a számításokban. És összességében egy kicsikét szeretném kihasználni azt az időt, amit a kollégám nem használt fel, Végezetül azt szeretnék, két üzenetet szeretnék adni. Ha megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, amikor határellenőrzések öt, állam, öt tagállamban vannak, időben korlátozva, arányosak, és nem teljes határszakaszon, akkor ennek komoly következménye nincs, ennek átmeneti, helyi kellemetlenség, kényelmetlenség a, a hatása, de nincs okunk azt gondolni, hogy ennek komoly problémák lehetnek a következményei. Viszont a számításaink azt is megmutatták, hogy a Schengeni övezet és annak működésének szempontjából a belső határellenőrzések megszűnésének rendkívüli jelentősége van az unió gazdaságára nézve, hiszen közvetett és közvetlen költségekkel járna. És még egyszer nagyon örülünk, hogy lehetőséget kaptunk, hogy részt vegyünk ezen a meghallgatáson, és visszajelzést kapjunk kutatóktól, illetve a szállítmányozóktól, és ezt mi tudjunk cserélni arról, hogyan tudunk együtt dolgozni azért, hogy javítsunk a helyzeten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Démer úrnak. Most pedig valóban a szakértőink következnek, és önnel fogjuk kezdeni, Vincent Ozilou. Megismétlem, a France Stratégie gazdasági osztályának vezetője. Én hallottam már erről, de emlékeztethetne bennünket erre. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon fontos ez a téma, köszönöm, hogy meghívtak bennünket. France Strategy egy állami szervezet, négy feladata van, a közpolitikák kiértékelése, az eszmecsere szervezése, egyeztetés, valamint a főbb témák, fontos témáknak a beazonosítása, amelyek fontosak az ország életében középtávon, illetve reformjavaslatok megtétele, a, hogy hogyan fejlődjenek a politikák. A miniszterelnöktől függünk idézőjelben, de az elemzéseink függetlenek, és nagyon komolyan vesszük a munkánk függetlenségét. 2015 végén kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, és hát nyilván nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor valaki ezzel kezd el foglalkozni, tehát hogy milyen következményei vannak annak, hogy újra elkezdik a határellenőrzéseket bevezetni, de Véleményünk szerint ebben az eszmecserében vannak még egyéb érvek is, ugye a gazdasági érvek, a Schengeni megállapodással kapcsolatban, és az ellenőrzések újra bevezetésével kapcsolatban. Nem csak ez az egyetlen fontos szempont, de nagyon fontos ezt a szempontot figyelembe venni, tehát ezért ex ante szimuláció, szimulációt próbáltunk végrehajtani annak érdekében, hogy a közvetett és közvetlen hatásait mindennek meg tudjuk mérni, fel tudjuk mérni. És ahogy Démer úr is mondta, mi is hasonló megközelítést követünk, tehát hogy azt mondta, hogy a közvetett költségek azok tulajdonképpen hosszú távú gazdasági következmények, amelyek több különböző csatornán jelenhetnek meg, és én ezeket majd be is fogom mutatni, de talán először röviden a tanulmányról hadd szóljak. Tehát, ahogy mondtam, Franciaországra összpontosítottunk, nyilván ezt meg fogják érteni, de értékeltük azt is, hogy mi lehet mindenek a következménye az Európai Unióra nézve, illetve a Schengeni országokra nézve összességében. A makrogazdasági következményeket értékeltük tehát hosszú távon, ami a rövid távú következményeket illeti, itt Franciaországra összpontosítottunk. Tehát, ahogy mondtam, megnéztük, hogy rövid távú gazdasági hatások mik lehetnek, ugye azáltal, hogy a határokon többet kell várakozni, tehát megnövekszik ez az idő. És tulajdonképpen uh, három csoportra összpontosítottunk, ugye a turisták az egyik, de a határon átnyúló dolgozók, akik ugye a munkavégzés miatt kell, hogy átkeljenek a határon, és a közlekedés szállítás, amely az önök szakbizottságát a leginkább érinti. Tehát, ami a gazdasági költségeket illeti, rövid távú közvetlen gazdasági költségeket, az igaz, hogy, ahogy ugye említették, tehát nyilván adminisztratív költsége van annak, hogy ezeket az ellenőrzéseket újra bevezetik. Ezt a költséget nem vettük be a kiértékelésbe, ezt később a Rand Europe értékelte ki. Aztán pedig, ugye mondtam, hogy van a gazdasági költségek a három különböző csoport esetében, akikre hat ez az esemény, ez a fejlemény, és mondom még egyszer, hogy itt a rövid távot vizsgáltuk. Most majd a, az idegenforgalomról nem beszélek, tehát hogy a turistákra ez milyen hatással van, csak két szóban annyit mondanék, hogy csak azon turisták esetében fontos ennek a hatása, akik egy napra érkeznek Franciaországba. A határokon átnyúló ö, munkavállalás esete az már komolyabb, tehát ide, itt már komolyabbak a következmények, de nem fogok részletekbe bocsátkozni. Annyit mondanék, hogy a részletes tanulmányt a honlapunkon megtalálhatják francia és angol nyelven is, tehát hogyha önöket érdekli a munkavállalók helyzet, akik egy másik országban a határon átkelve járnak dolgozni, akkor olvassák el ezt a tanulmányt. Ma az áruszállításra fogok központosítani, ö, import és export ra is. Az ország kereskedelmének ugye a 85%-a gyakorlatilag forgalmának 85%-a az utakon áramlik, 20 millió tonna évente és 3 millió kamiont jelent ez, amely átlép a határainkon. Ahogy mondtam, ugye a felmérés az ex ante történt, tehát mielőtt a valódi költségek, következmények mérhetők lettek volna. Tehát egy hipotézisről van szó, és azt a hipotézist vizsgáltuk, hogy az átlagos idő, amelyet a határon eltöltenek a kamionok, megnövekszik 30 perccel, ez volt a gyenge hatás forgatókönyv egészen egy óráig, ez a, az erősebb hatás forgatókönyve, amit vizsgáltunk. Tehát egy kicsit szűkebbre vettük ezt, mint az Európai Bizottság munkája. A közvetlen költségekről szólva, ugye itt is, ahogy Dimer, Dimer úr elmondta, gyakorlatilag annak vannak költségei, hogy további időt kell eltölteni a határon, tehát várakozni kell ahogy én is mondtam, átlagosan egy fél órával többet, vagy átlagosan egy órával többet ebben a két forgatókönyvben. Ez azt jelenti, hogy ennek a várakozási időnek a költségeit értékeltük ki, 60 millió euróra jutottunk a fél óra esetében, és 120 millió euróra az egy óra esetében. Ez azt jelenti persze, hogy bizonyos napokon a kamionok mondjuk nehézség nélkül át tudnak haladni a határon, viszont bizonyos időpontokban, bizonyos napokon, a határ bizonyos szakaszain ez nehezebb, sokkal több időt igénybe vehet a határon átjutás. A szállítási, a fuvarozó cégek illetve a fogyasztók osztoznak ezeken a plusz költségeken. Nyilván beépül e, mindez, tehát emelkedik a szállítás ára, és emelkedik a szállított termék ára, de a e, gyártók vagy azok a vállalkozások, amelyek e, felhasználják ezeket a fuvarozó cégek, ezeknek a fuvarozó cégeknek a szolgáltatásait, kell, hogy többet fizessenek. Tehát összefoglalva a közvetlen költségek rövid távon körülbelül egy milliárd euróra rúgnak a enyhe hatás helyzetben, Franciaország esetében, és a rosszabb forgatókönyvben ez 2 milliárd lehet, és látják, hogy körülbelül a, itt ennek a tortadiagramnak a fele jelzi ez az idegenforgalom csökkenése, tehát a turisták számának a csökkenése az a diagram felét fedi le. Körülbelül egy negyede a dolgozók, akik a határon át közlekedve jutnak munkába, és aztán pedig a fuvarozók költségei, illetve a állami költségvetés költségei láthatók a tortadiagramon. diagramon az ellenőrzésekből fakadóan. Nos, a hosszú távú költségek, közvetett költségekről szólva, igyekeztünk megvizsgálni, hogy mi történik akkor, hogyha ezek az ellenőrzések fennmaradnak hosszú távon, tehát mielőtt még a Schengeni ö, szerződést megkötötték volna 1995-ben, az azelőtti ö, helyzetet szimulálva és vizsgáltuk az áruk és szolgáltatások kereskedelmét, és természetesen a migrációra is igaz ez, illetve ugye tudjuk, hogy a turisták, a diákok kevésbé utaz, tudnak utazni, de kihat ez egyébként a pénzügyi áramlásokra is, és a, a működőtöke befektetésekre. Mi a kereskedelemre összpontosítottunk, és a kiértékelést két szakaszban hajtottuk végre. Az első szakasz az az volt, hogy megpróbáltuk felmérni annak a hatásait, hogyha, ahogy ugye Dímer úr is mondta, egyfajta reverse engineering tehát tervezéssel, hogy mi lett volna, hogyha Schengen megszűnik. Az eredeti becsléseket, amelyeket felhasználtunk, Meyer és Umana Dázsúd készítették, és figyelembe vették az euró befolyását, az Európai Unió befolyását, tehát mindent, ami Schengenre jellemző, tulajdonképpen egy 10%-os pluszt jelent ez olyan országok számára, amelyek nem tagjai a Schengeni övezetnek. És a Schengeni zónára jellemző sajátosságokat figyelembe véve, tehát az euró vonatkozó sajátosságokat figyelembe véve, illetve az euróval kapcsolatos sajátságokat figyelembe véve, és a szabadkereskedelmi megállapodásokat is figyelembe véve, amelyeket az EU megköthet. Tehát a közvetlen költségekről beszéltünk az előbb, ugye most a közvetettekről van szó, hiszen a határ az nem csak fizikai, hanem pszichológiai is, és kihat az emberekre, a gyártási láncokra, hálózatokra, és nagyon gyakran a határ az egy többé-kevésbé fontos választóvonalat képvisel. Mondjuk a, ez a 10% ez körülbelül egy olyan 3%-os vámtarifának van lenne egyenértékű. Tehát a Schengeni, mint hogyha a Schengeni térség országai között egy ilyen vámot vezetnének be. Ezt azért mondom, mert ugye a, most ugye az ellenőrzéseket újra kezdik bevezetni, mondjuk nem abban a helyzetben vagyunk, mint ma, ahol öt ország hajt végre ellenőrzéseket, hanem a szimulációban ugye nyilván azt fel feltételeztük, hogy a Schengeni térség az teljesen megszűnik, tehát minden ország elkezdi az ellenőrzéseket végezni a határa teljes szakaszán, és ez felel meg annak, mint hogyha egy 3%-os vámtarifát vezetnének be a két oldalú kereskedelem esetében a Schengeni zónában. Az eredményeket rögtön be is mutatom, mert nincsen túl sok időnk, tehát nem fogok a gazdasági szimuláció részleteire kitérni. A lényeg az az, hogy az országok közötti kereskedelem a Schengeni térségben csökkenne, körülbelül 10%-kal, ezt lehet látni itt jól a táblázatban, vannak kisebb-nagyobb eltérések, attól függően, hogy az egyes országok mennyire integrálódtak a Schengeni zónába. Ez a 10% átlagos 10% körüli kereskedelem csökkenés, ez az átlagos 10% csökkenés, ez tulajdonképpen úgy jelenik meg a Schengeni térségben, hogy az országok, az érintett országok GDP-je csökken 0,8%-kal, hosszú távról van szó, mondom, tehát mondjuk arra számíthatunk, hogy kb. egy olyan 10 évvel az ellenőrzések bevezetése után Franciaországra külön szimulációt végeztünk, itt 0,5%-os csökkenésről van szó, a Schengen EU országok esetében 0,86% és az EFTA országai esetében pedig 0,8% a GDP csökkenése, tehát nyilván az import és export arányától függően változik ez a számadat. Köszönöm a figyelmüket. Merci vous. Nous continuons. Megköszönöm Vincent Oszilúnak, és folytatjuk következő szakértőnkkel, nagyon érdekes információkat kapunk. Tim Brémers következik, aki kutató, a közlekedés és a mobilitás lőven kutatója. Um, Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem ide erre a meghallgatásra. Be kell mutatnom egy tanulmánynak az eredményeit, amit egy évvel ezelőtt végeztünk el a, a belső piaci és versenyügyi szakbizottság kérésére. Röviden elmondhatom, hogy hasonló eredményre jutottunk, mint amit előtte már elmondtak, csak a közúti fuvarozásra fókuszáltunk, és a közvetlen költségekre koncentráltunk, tehát eléggé behatárolt volt a hatája a tanulmánynak, egyszerű volt a metodológia, felmértük a határokon átnyúló utak mértéket, ezt megszoroztuk a, a várakozási idővel a határon, és úgy gondoltuk, hogy semmilyen viselkedési változás nem történt ezen ellenőrzések által. nem csak a teherfúvarozást vizsgáltuk, mert megnéztük a buszutazásokat, a személyi autóval történő utazásokat, az ETIS Plus projekteket is megvizsgáltuk, megvizsgáltuk a Schengen országok közötti fuvarozási áramlást tonnánként, és ezt átszámoltuk járművekre, és megvizsgáltuk a az útvonalakat, és ez hasonló, mint az, amit már az előttem szóló elmondott a tanulmánya kapcsán az eredmények. 80 millió tehergépjármű mozgott a Schengen zónán keresztül. Ez azt jelenti, hogy Németország központi fekvése miatt 16 milliót töltött ki Franciaország, 10 milliót, a középen elhelyezkedő országok Belgium, Hollandia és Ausztria nagy ö, fontos szerepet forranak el a határokon átlépés tekintetében, mint egy 60%-ot. A várakozás idő, illetve az idő értéke, itt áttekintettük a rendelkezésre álló irodalmat, azt, amit az előttem szóló és közradott. Azt láthattuk, hogy a várakozási idő az alacsony szenárió esetében 30 perc volt, a magas szenárió esetében 60 perc, és az idő értékét illetően 50 eurót számoltunk óránként és járművenként. És már végre is értem a prezentációmnak, hogyha ezeket az adatokat beszorozzuk, akkor azt láthatjuk, hogy a közvetlen időveszteségi költség a határelőzés miatt 5,7 milliárd euróra rúg évente, ez 4 eh, milliárdot tesz ki a eh, nehéz eh, tehergépjárművek esetében, és az alacsony szerelmes tépel ez 2,6 milliárd lenne évenként, ebből 2 milliárd a tehergépjárműveknél. Ezek a költségek a különböző logisztikai költségekből, a különböző járművekből, másodlagos hatásokból, és ezen kívül a nem Schengeni országból származó költségek miatt is nőnek ezek a költségek, és ennyi lett volna az előadásom. Merci beaucoup, euh, monsieur. Megköszönöm Brémás úrnak aki nagyon gyorsan eljutott a konklúziókhoz, nagyon világosan fogalmazott, most pedig a 10 percet meghaladhatja a következő szakértőnk előadása, hiszen Bremer úr hagyott egy kis időt. Mark Billierről van szó, aki a Nemzetközi Közúti Szállítási Unió szállítmányozási részlegének a vezetője. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném megköszönni azt is, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, nagyon fontos ugyanis ez a téma, és köszönöm azt is, hogy az IRU-t, tehát a Nemzetközi Közúti Szállítási Uniót is meghívták, így beszámolhatunk arról, hogy a fuvarozók milyen szállítmányozó cégek milyen költségeket kell, hogy fizessenek. Végeztünk egy kis közvéleménykutatást a tagjaink körében, a szállítmányozók körében, és ezek, ennek az eredményeit szeretném megosztani önökkel. Először talán néhány szót az IRU-ról. Nem csak az Európai Unióban vagyunk aktívak, hanem jelen vagyunk az egész világon, globális szervezet vagyunk, a közúti szállítás fuvarozást képviseljük utasokról és árukról is szó van. 150 országban vagyunk jelen szerte a világon. Hogyha a határellenőrzést nézzük, a határellenőrzéseket, a 2017 februári helyzetet, akkor különbséget kell tennünk a Schengeni térségen belüli, illetve az azon kívüli területek között, tehát hogyha az egységes piacot egyben vizsgáljuk, illetve ha hát csak a Schengeni térséget. A Schengenhez tartozó, illetve az azon kívüli országok között ugye van ellenőrzés, és a nemzetközi migrációs válsággal kapcsolatban ugye már elhangzott, hogy megerősítették a határellenőrzéseket a Schengeni és nem Schengeni országok között. Ugye mindig voltak ellenőrzések, de ezeket most megerősítették. Tehát sokkal nagyobb tulajdonképpen ennek a hatása. Itt van látható a dián az országok listája, de a múlt héten információt kaptunk arról, így hogy más országokban is bejelentés nélkül ideiglenesen ellenőrzéseket végeznek a határon. Ez nagyon fontos a fuvarozó cégek számára, hogyha tervezni kívánnának, akkor ugye mindenképpen tudniuk kell, hogy mire számítsanak. A, mivel a határellenőrzések mobilitása ilyen, ezért nagyon nehéz hosszú távon előre tervezni. És persze minél közelebb helyezkedik el valaki egy határhoz, tehát hogyha egy cég székhelye egy határtól 20-25 kilométerre van, tehát ebben a határzónában tevékenykedik, és nagyon sokszor kell, hogy átlépje a határt, akkor a rá gyakorolt hatása az ellenőrzéseknek sokkal nagyobb, mint mondjuk egy másik fuvarozó vállalat számára, és akkor ráadásul most még csak a kereskedelmet néztük. Na, hogyha az utasokat nézzük, azokat az embereket, akik a határtérségekben élnek, és mondjuk a határ túloldalán dolgoznak, csak az, hogy mondjuk Dániából Svédországba átjussanak, felszálljanak egy buszra vagy egy vonatra, és a határ egyik oldaláról a másikra valahol átjussanak, ez bizony komoly nehéz nehézségekkel jár. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ez a um, dosszié is mutatja azt, hogy milyen valódi értéke van annak, hogy létezik a belső piac az Európai Unióban. Erre azt hiszem nagy hangsúlyt kell fektetni, tehát igenis becsüljük meg az egységes piacot. Nos, 2016-ra a közúti fuvarozásra végeztünk becsléseket, és 5 milliárd euróra jutottunk, tehát ennyi költségre éves viszonylatban. Mit tartalmaz ez a számadat? A várakozási időket és a késedelmet, azt, hogy más útvonalat kell választani, tehát nyilván, hogyha valahol hosszú a sor a határán, akkor olyan átkelőt próbál választani a vezető, ahol kevesebb a, kisebb a sor, vagy pedig nincs sor egyáltalán. Aztán fokozottabb biztonsági intézkedéseket kell meghozni, a gépjárművek, a rakomány, de akár a cég irodáival kapcsolatban is büntetések is vannak. Előfordul, hogy járműveken találnak migránsokat. 2000 fontos büntetést kell fizetni személyenként az Egyesült Királyságban, hogyha valakinek a kamionjában találnak illetéktelenül bejutó szemét. Svédországban is fizetni kell, hogyha valaki, valakit megtalálnak egy buszon vagy vonaton, és nincsenek papírjai, legális papírjai aztán a gépjárművek, az utak, illetve a forrozott cégek székhelye is károsodhat az illegális személyek miatt. Aztán az alternatív közlekedési módok költsége, használatának költsége is benne van ebben a számadatban, hiszen vannak olyan cégek, amelyek mást választan, más megoldást választanak, kísérő nélküli kombinált szállítást például, de előfordul, hogy itt nő a bizonytalanság, nőnek a költségek, és az áruk nem érkeznek meg időben a célállomásra. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a biztosítási díjak is megemelkednek, hogyha valakit sokszor ér kár, akkor nyilván a biztosító cégek nem hezitálnak egy pillanatra sem, hogy változtassanak a kötvényen és a költségen. A szerződéses extra költségeket se felejtsük el, hiszen ha fuvarozásra, szállítmányozásra szerződést kötött egy szállító, akkor amennyiben nem szállítja a határidőre az árut, a büntetést kell fizetnie. Most nézzük meg a várakozási időket 2016-ra. Beszámolt nekünk egy vállalkozás arról, hogy 3,8 millió euró volt a vesztesége, ebből 3,1 millió euró az Egyesült Királyság felé vezető útvonalon bekövetkezett várakozás miatt. A sofőrök egy átlagos ellenőrzésnél az Egyesült Királyságba belépve két-három órát vesztenek, és 8 órát akkor, hogyha illetéktelen személyeket találnak a kamionjukban. Megvizsgáltuk a német-osztrák határon is a helyzetet, és az derült ki, hogy az átlagos várakozási idő kb. két órával növekedett, és az elkerülő útvonalak használata plusz a várakozási idő hetente 30-42 órás pluszt jelentett. A német, szlovén és magyar határon bevezetett ellenőrzések költségét körülbelül 2,5 millió euróra becsülték naponta 2016-ban nézzük a Bulgáriába irányuló közlekedés költségét, 2015 nyara óta ez a, akár 50%-kal is növekedhetett a bolgár szállítók esetében. Egészen friss adatokat kaptunk arról, hogy mi történt, amikor 2016-ban 10 napra a belga-holland határon ellenőrzést vezettek be, körülbelül 17 ezer határátlépés történik nehéz tehergépjárművek esetében és a tíz nap alatt utanként négy elveszett órával ö, számolhatunk, és ez óránként 50 eurót jelent, az ágazat költségét tehát 34 millió ö, euróra becsülték naponta. Ez is elég jelentős összeg, jelentős költség. Hogyha megnézzük az utas szállítást, személyszállítást, ezt ugye már említettem, hogy a Dán-Svéd határon nehéz, megnehezedik az átjutás, plusz még büntetést kell fizetni, hogyha illegálisan ott tartózkodókat találnak a járművön, de a közlekedési társaságoknak be kell abba is fektetni, hogy speciális, hogy alvállalkozókat foglalkoztassanak, akik személyazonosságot ellenőriznek, hiszen a közlekedési vállalkozót alkalmazottjai erre nincsenek felhatalmazva. Ez egy plusz költség, amiről szintén nem szabad megfeledkezni. És nem csak a Dán-Svéd határon voltak problémák, hanem a tavalyi évben azt is láttuk, hogy azok, akik az Egyesült Királyság felé igyekeztek haladni, egyre inkább megpróbáltak turista buszokat megcélozni, a csomagtartóba próbáltak elbújni, mondjuk akkor, amikor egy ilyen busz esetleg megállt valahol pihenőre. Igyekeztünk felmérni, a tagjainktól információt kapni arról, hogy javult-e a helyzet az év óta. Elég nehéz volt visszajelzést kapni, de azért kaptunk adatokat. Azt tudjuk, hogy a határellenőrzések még mindig zajlanak Franciaországban, Dánia és Svédország között, ezt is tudjuk, illetve a német-osztrák határon. Nos, ami a dánsvéd határt illeti, nem feltétlen a kamionokat az ellenőrzés céljai, leginkább az utasforgalmat vizsgálják, tehát a személyszállításra figyelnek oda, de előfordult egyébként, hogy a migránsok megpróbáltak ezen a hídon gyalog átkelni. Nagyon sok érzékelő van a hídon, és hogyha egy, egy érzékelő jelez, tehát egy valakit észrevesznek, akkor az egész hídat lezárják, és ez mindenki számára késedelmet okoz. A német-osztrák határon nincsenek rendszer szintű ellenőrzések, de előfordulhat, hogy mondjuk 24 órára bevezetik őket egy nap. Hétközben általában nincsenek problémák, de az előfordul, hogy a hétvégén problémák merülnek fel egy-két órás plusz késlekedés, plusz várakozásra számíthatnak az érintettek a, érintettek a sielési szezon miatt. Mondhatják, hogy uh, ugye a hétvégén a német-osztrák határon nincs uh, nehéz tehergépjármű forgalom, de a kisebb személyautókat igenis ellenőrzik, és említették azt, hogy az állatszállítás, illetve a romlandó termékek szállítására nem vonatkozik a hétvégi közlekedési tilalom, tehát ezeket a járműveket ugyanúgy ellenőrizhetik. Kaptunk tájékoztatást arról is, hogy a román-bolgár határon voltak ellenőrzések, és előfordult, hogy 20 kilométeres sor alakult ki a határon, a kamionokból, és a magyar-román határon is előfordult az, hogy akár 6 órát kellett várakoznia az érintetteknek. Nos, hát felmerül a kérdés, hogy mi le, milyen megoldásokra számíthatunk. Persze vannak politikai szempontból kényes lehetőségek, hát nyilván ugye a határok kérdése, ha valaki megpróbál a probléma gyökerével foglalkozni, az lenne a leghatásosabb, tehát a külső határokon kezdeni a probléma megoldást. Az is jó lenne, hogyha hosszú távra nem engedélyeznék a tagállamoknak a határellenőrzés fenntartását, mert ez nagyon-nagyon sok problémát okoz az ágazatnak, Eddig is nagy volt a feszültség, és május végéig tudjuk, hogy számíthatunk még ilyenekre, de remélhetőleg onnantól már nem. De fontos a teherfuvarozás esetén, a, tehát a fuvarozás esetén tudni azt, hogy hol számíthatnak ellenőrzésekre. Tehát ha vannak ilyen pontok, akkor általában prioritást élveznek a, az áruszállítók, de az ilyen adhok ellenőrzések esetén ugyanolyan melbánásban részesülnek, mint bárki más, aki a határt át akarja lépni. Tehát talán érdemes lenne ezen elgondolkodni, hogy prioritást biztosítani nekik. Aztán egy újabb megoldási lehetőség a biztonságos kör létrehozása a kamionoknak mert hát nyilván ugye a vezetési és pihenési időre, a munkaidőre is kihat az, hogy megnövekszik a várakozás, és a közúti biztonságot ugye ezek a szabályok garantálják amelyeket be kell tartani, tehát biztos, hogy több parkolóra van szükség, és több biztonságos parkolóra, ugyanis manapság nem lehet azt mondani, hogy ha valaki leáll egy parkolóban a kamionjával, akkor nem próbál majd senki bemászni ebbe a kamionba, hogy átjusson egy másik európai országba. Végül pedig esetleg valamifajta kompenzáció is megoldást jelenthetne. Tudjuk, hogy egy-két tagállam, például Franciaország már megfontolta azt, hogy a fuvarozó cégeknek kompenzációt fizessen, tehát olyan cégeknek, amelyek veszteségeket kellett, hogy elkönyveljenek az ellenőrzések miatt. Tehát talán ezt meg lehetne vizsgálni eh, a vezetését a pihenő időre vonatkozóan is, és így tovább. Hát ennyi lenne, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a plusz időt, amit kaptam, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Merci beaucoup pour l'ensemble. Megköszönöm ezeket az előadásokat, amelyek nagyon érdekesek voltak, tehát valamennyi szakköszönetet mondok, megnyitom a vitát, és a koordinátorokkal fogunk kezdeni. Kérem, hogy jól magasra emeljék a kezüket, hogy lássuk önöket, aki a vitában szólni kíván, és mi van nekem fogja kezdeni. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, a bevezetőkért, a tényekért, olyan politikai időt élünk, amikor a tények nem mindig számítanak. Remélhetőleg ez a betegség nem fog átterjedni az Európai Unióra, de nagyon jó az, hogy a tényeket egy kicsit során beszettük ma. Az első benyomásom, bár lehet, hogy kicsit pozitív vagyok, én, nekem úgy tűnik, hogy ezek a tények nem is olyan rosszak. Az a benyomásom, hogy a fuvarozás Európában leállt, és természetesen van gazdasági kár, de úgy tűnik számomra, hogy ez még áttekinthető. Tudom, ez egy politikai megjegyzés, de én ezt nem csak úgy tekintek erre, mint a közlekedési szakbizottság tagja, az Európai Parlament képviselője is vagyok, és mindenképpen szembe kell néznünk a menekültügyi hullámmal, illetve a terrorizmus leküzdésével, és ezek az elemek egymáshoz kötődnek. Lenne egy kérdésem, a DJ Home képviselőjéhez, hogy így mondjam, ön felvázolta azt, hogy mi történt, elmondta a tényeket, de nem tett semmilyen fajta politikai megjegyzést. Billet úr megjegyzését szeretném önre is átvinni. Mi a helyzet a külső határok és a belső határok között politikai szempontból? Az európai állampolgárok gyakran ö, panaszkodnak, bizonyos pártokhoz mennek, azt mondják, hogy az Európai Unió nem képes megvédeni a külső határokat. Kíváncsi lennék, hogy mit gondol a DJ Home erről, mit gondol a külső határok, a belső határok közötti arányról, ha jobban ellenőriznénk a külső határokat, akkor lehet, hogy a belső határokat jobban meg lehetne nyitni, vagy nyitva tartani. Elnök asszony, vannak azért itt kicsit zavaró tényezők, beszélhetünk néhány tagállamban, beszél néhány tagállamban, vitáznak sok tagállamban a minimális bérről, vagy az autópályadíjról, amit például a holland teherautóknak kell megfizetniük Belgiumban. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy mit történik. Még két kérdésem lenne, ugyancsak a DJ Home képviselőjéhez. Mit lehet tenni a digitalizációval? Egész héten a digitalizációról beszélünk a közlekedés kapcsán. Nem lehetne digitalizálni a határellenőrzés tekintetében is például? Kamerás felismerés, rendszer, rendszám felismerés például. Utolsó kérdésem, és tudom, hogy ezt nem tetszik annyira a közlekedési szektornak, nem lehetne el szúrópróba szerűen határokat ellenőrizni. Egész nap nyitva állnak a határok, aztán lehet, hogy a kormány arról dönthet, hogy fél 11-kor fél 12-kor hirtelen határ ellenőrzést tartanak. Szerintem a Schengeni megállapodás ezt lehetővé teszi, én ezt támogatnám. Nem kellene így napokon át több teherautót leállítani. Köszönöm. I, Monsieur Wim van de Kamp. Köszönöm szépen, Wim van de Kamp. És Telicska úr következik. Uh, thank you, madam. <coughs> Sorry, thank you, madam chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szakértőknek a prezentációkat. Az első dolog, amire jutottam, először is, hogy ezek hihetőnek tűnnek ezek a számok, hiszen nagyjából egybevágtak az elhangzottak. És nekünk itt a szakbizottságban az, hogy 3,2 vagy 4,1 az már nem annyira lényeges, végül is nem azért, mert nem nekünk kell kifizetni, hanem mert itt rendszer szintű kérdésekről van szó, amelyek esetleg jogszabályalkotási kérdésekhez vezetnek a jövőben. Ez az egyik dolog. A másik, és fontos megjegyezni, hogy a migrációval összefüggő kérdésről beszélünk, és ahogy felvázolták, még tehetnénk hozzá még további tényezőket, amelyek szerepet játszanak napi szinten, és hozzátesznek ez a problémához. A harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, az, hogy uh, Dulgevra asszonynak címezve, hogy uh, a prezentációja után sem lettem okosabb, hogy igazából ez hogy működik. Mondták nekem, hogy, és lehet, hogy ez csak valamiféle intellektuális provokáció, hogy a meghosszabbításokra igenis szükség volt, hogy a bizottság politikai nyomást gyakoroltak bizonyos tagállamok. Nem mondom, hogy én ezt elhiszem, de azért jó lenne látni, hogy tulajdonképpen ez hogy működik például ezzel a februári meghosszabbítással, melyek voltak azok a döntő tényezők, amelyek önöket arra indították, hogy meghosszabbítsák ezt a határelőnzős időszakot? Hiszen ez olyas valami, amiben a tagországokra hagyatkozunk, az ő általuk adott tényekre, vagy azért ellenőrizzük őket, nem akarok odáig menni, hogy eh, Galileóval eh, kukkantsuk meg a, a dolgok tényleges állását, hanem csak arra vagyok kíváncsi, hogy rendszer szerűen ez hogyan működik. Aztán az, hogy nincsen eh, alapos jelentéstétel, az is érdekes lenne látni, hogy ki értékeli a bizottságnál, vagy a Digi Home-nál, milyen szinten, de ezek a kérdésekben mennyi a kapcsolat a Digi Move és Digi Home, illetve egyéb főigazgatóságok között. És ami engem igazán aggaszt, hogy az, hogy X millió, Z milliárd, ennyi kamion, annyi teherautó, ez most ettől eltekintve, így felmerül az, hogy ez a meghosszabbítás, amit önök elfogadtak, hogy ez arányos, hogy csapatban dolgoznak, nyilván nem csak a DG Home az, aki felméri a következményeket, hanem feltételezem, hogy a szolgálatok összedolgoznak, és közösen mérik fel az ilyen intézkedések lehetséges hatását. Ha nem hadititok, akkor elmondaná, hogy milyen valószínű az, hogy a jelen helyzetben esetleg egy újabb meghosszabbítás következhet, vagy pedig valamiféle stabilitást érünk el. Az utolsó dolog, ugyan nem mindenben értek egyet az elmondott öt ponttal, nem azért, mert ez politikai nehéz vagy problémás lenne. Ön ezen kérdésekkel kapcsolatban ö, kommunikál ön a bizottsággal? Ö, leteszi ön ezt az alkotbizottság asztalára? Mondjuk nem a kompenzációra gondolok konkrétan, mint megoldási javaslat vagy opció, hanem például a a jelenlegi helyzet meghosszabbítása. Értékelem azt, amit mondott az unió külső határairól, de tartok tőle, hogy ez olyas valami, aminél nagyobb nyomást kell gyakorolni a tagországokra ahhoz, hogy igazán előre tudjunk lépni. Csak próbálom jobban átlátni a dolgokat, és kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolnak erre. Köszönöm. Köszönöm, Teliska úr, és Grapini asszony következik. Thank you very much. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Nos, meg kell mondanom, hogy először is üdvözlöm azt az elképzelést, hogy erről a kérdésről fontos kérdésről nyilvános meghallgatást tartunk. Telicska kollégához hasonlóan nekem sem világos egy csomó minden. Az első két előadásban nem volt világos számomra, hogy a belső piacról beszéltek, vagy a, csak a Schengeni övezetről. Hiszen a DG Move volt képviselő kolléga, csak Schengenről beszélt, és aztán a második kolléga pedig ugye csak Schengenről beszélt. Tehát e, akkor most egy nem bizottsági egység az, aki az egész területet megnézte, nem csak a Schengen vezetet? És ez elvezet minket a második kérdésre. A megoldásokról beszéltünk. 30 évig dolgoztam a közlekedésben, szállításban, amikor az ember ugye megkapja a nyersanyagot, és mikor kerül az a polcra. Tehát ez befolyásolja és határozza meg a versenyképességet akár globális szinten arról van szó, hogy az anyagot a lehető leggyorsabban jussuk el a rendelteté, jutassuk el a rendeltetési helyére. Itt emlék hallottunk költségekről, azt hallottuk, hogy ugye ez nem kőbevésed, nincsenek körbevésre, persze, de vannak azért tólik határok, hiszen olyan sok tényező befolyásolja a piacon, ugye a kereskedők, a szállítmányozók, de itt a sebesség a lényeg, az, ami meghatározó, hogy milyen gyorsan tudjuk a bolt polcaira eljutatni az árut. Ugye mi fog történni a jövőben? Románia hazám tekintetében nem vagyunk tagjai a Schengen országnak, Schengen élvezetnek, de nagyon fontos volt ez számukra. És mit mondunk, hogy kiterjesztik, meghosszabbítják még ezeket a határellenőrzéseket? Egyre ö, alaposabb ellenőrzések lesznek, és akkor ezt a különböző tagállamok ezeket maguk finanszírozzák? És mi van a külső, az unió külső határaival? Ki fogja azokat finanszírozni? Hiszen a transportunió tól már hallottuk, hogy komoly problémák vannak. Itt vannak a németek, akik udiat, differenciált udiat vezetnek be. Akkor itt van a minimum jövedelem, minimum, minimálbér kérdése, és akkor itt van az az elképzelés, amit bizonyos tagállamok felvetettek és most hallottuk a bizottság képviselőjétől is. Mi itt a lényeg? Arról beszélünk, hogy minden tagállam azt csinál, amit akar, de ha így van, akkor mi az értelme az egész uniónak? Átlátható módon kell egy eljárást követni, akkor viszont szeretnénk tudni, hogy mi az az eljárás. És a gazdasági szereplők is tudni szeretnék, hogy mi fog történni a jövőben. Máskülönben időt pazarlunk, értékelem azt az időt, amit erre szánunk, de meg kell magyarázni dolgokat, tulajdonképpen mi történik. Hazamegyünk, és mit mondunk az embereknek. Én azt gondolom, hogy holisztikusan kell ezt az egészet nézni, az, és értékelem azt, amit elhangzott, de mm, számomra kérdés, hogy ez hogy fog működni a külső határokon, mit kezdünk azokkal az országokkal, amelyek nem részei a Schengeni övezetnek. Mit fogok mondani én az embereknek otthon? Köszönöm szépen, Kramer úr következik. Köszönöm szépen én is a prezentációkat, és azt is, hogy sort keríthettünk erre. Wim van der Kamp már rámutatott a lényegre. Amikor a Schengeni övezetet kitaláltuk, bevezettük, akkor az volt a lényeg, hogy feleslegesé váltak a Schengeni övezeten belüli határok, és ennek a, a pénzügyekre és a kereskedelemre, meg a gazdaságra jó hatása volt, különben be se vezettük volna. Persze vannak hátrányok, például hétvégén Németországban kamionstop van, ugye vannak hátrányok, de sosek, de ha mindig azt kérdeztük volna, hogy mik a hátrányok, akkor sose lenne, lett volna Schengen övezetünk, de most van egy helyzetünk. Az, hogy van Schengen övezetünk, és az unió külső határai nem biztosítottak, és miért merül fel a kérdés, hogyha biztosak lennének a külső, biztonságosak lennének a külső határok, akkor nem menne ez kérdés. Hogy ha ezt feladjuk, akkor 5-10 évet visszamegyünk az időben, ha nem is ö, az uniót magát, de akkor megint részekre bontjuk az egészet. És természetesen ez összefügg a terrorizmussal. De akkor kérdezem, hogy itt ö, nem csak a pénzről van szó, hanem a következményre hatásul a párizsi terroristák, meg Brüsszelben, meg Berlinben, mind-mind ismertek voltak és Európán belül nem voltunk olyan, abban a helyzetben, hogy információt kicseréljük, és ezeket a szörnyű bűncselekményeket megelőlegez, meg tudjuk előzni. És ezeket meg tudtuk volna előzni, és kételkedem benne, hogy most, hogyha állandó határellenőrzéseket újra visszavezetjük, hogy ez használ valamit. Elmondhatom, hogy Németországban vita folyik a, erről, és hogy még Németország képes arra, a tartományok, hogy az illetékes testületek a, úgy összedolgozzanak, hogy az információ áramlás folyamatos legyen, és meg tudjunk akadályozni bizonyos műncselekményeket. Tehát ez itt a fontos kérdés. Persze drága, ezen, most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez 5 milliárd, 7 milliárd, 10 milliárd, nyilván drága, persze. Például a Dán-Svéd hídnál bevezetett ellenőrzések költségesek, a forgalom visszaesett, persze ezt nem akarjuk, hiszen szét cincáljuk megint Európát. És nem az a kérdés, hogy ez mennyibe kerül nekünk, hanem hogy milyen egyéb hatásai vannak. És aztán azt is tapasztaltuk, vannak olyan fellépések, olyan cselekmények, hogy csak hogy megmutassuk, hogy csinálunk valamit. Itt ebben a szakbizottságban ö, többször láttunk már ö, jelentéseket, és ezzel kapcsolatban, és hol van az eredmény? Még ma senki nem tudta bebizonyítani, hogy a, a folyadék tilalomnak bármiféle hatása lett volna a biztonságra. Tehát ez csak valamiféle pozőrködés volt. A, a határányuló vasúti forgalomban esetleg hasonló követelmények lehetnek, mint a légi közlekedésben, 24 órával előtte bejelentkezni, stb. stb. Viszont a terroristák se hülyék. Mert ha a nemzetközi vonatokon ellenőrzés van, akkor majd mennek busszal, mert azt nem ellenőrzik, hanem csak ugye a vasutat, vagy mennek kocsival. És akkor nem számoltunk a következményekkel. Tehát vagy a biztonságot tesszük az első számú prioritásá, akkor viszont meg kell gondolnunk, hogy milyen intézkedés volt hatékony a múltban, és koncentrálok akkor arra, vagy, és még hogyan lehet hatékonyabbá tenni, és a terrorista támadások, terrortámadásoknál azt gondolom, hogy a, az illetékesek közötti együttműködés az, ami lényeges, hiszen pontosan azokat a határátkeléseket, határátkelő pontokat, lehetőségeket keresik, mivel nem hülyék, ahol nincs ellenőrzés. De ha általános ellenőrzés van, azt azt gondolom, hogy ez hamis megközelítés a költségeket hallottuk, de hogy ennek mennyire hatékonyak a biztonság szempontjából, na arra szeretnék én valamiféle választ kapni, hiszen azért is van itt nekünk ez a meghallgatás. Köszönöm. Megköszönöm Kramer úrnak, és Öntő asszony következik. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a szakértők, vala, valamennyi szakértőnek, mert nagyon érdekes volt az összes előadás. Hát tulajdonképpen nagy vonalakban jellemezték ezt az apokalipszis, bemutatták nekünk, hogy mi történik akkor, hogyha megszűnik Schengen, és visszatérünk a határellenőrzésekre, ez a betegség, ahogy Fandenkamp úr jellemezte. Nagyon sokat jegyzeteltem az administratív költségekről, de ugye nincsen semmifajta bizonyosságunk arról, hogy a dolgozóknak vagy állampolgártársainknak szociális és egyéb biztonsága megvalósult, Tehát én inkább visszafele indulnék el, mennyibe került Schengen. Tehát mondjuk 2016 óta a mikrof, képviselő hogy mikrofonja közben kikapcsolódott, tehát a nizai támadások előtt írtak arról, hogy két milliárd euróba kerül rövid távon az, hogyha a Franciaország úgy dönt, hogy a határain ellenőrzéseket fog újra bevezetni. Francia vagyok, de egy milliárd euróba kerül az illegális migránsok egészségügyi ellátása, és a szociális dömping is romlott, romlott ennek a folyamatnak a következményeképpen tulajdonképpen hogy a közlekedési ágazatban, a forgalmazásban, árufuvarozásban vizsgálja a költségeket Brémers úr, de tulajdonképpen ez már gyakorlatilag megszűnik. 99 óta kb. 21 millió munkahely veszett el, a közúti fuvarozásban nagyon sok közúti fuvarozott cég él meg nehézségeket, tehát ez az ágazat, ennek az ágazatnak lealkonyul. Minden ugyanebben az irányban mutat, egyébként a szakértők előadásait hallgatva, tehát nagyon koherensek idézőjelben, ugye azt mondta, hogy a normális helyzetet közelítjük, Hát nagyon jó, de meg tudná nekem mondani akkor, hogy a terrorista fenyegetés mögöttünk van, mert ezt azért még kétlem. És lehet, hogy a határon a késlekedés az egy picit többe kerül, de én úgy gondolom, hogy a biztonságnak nincs ára, ezt nem lehet árcímkével ellátni. Franciaországban 2015 és 2017 között több mint 230-an vesztették életüket a terrorizmus eredményeként. Én nem beszélek a sérültekről, tehát tulajdonképpen ezek a terroristák nem repülővel érkeztek, mindannyian az úti a közutakon jöttek, kihasználták az ellenőrzések hiányát. Aztán az általános felügyeletről, hát ugye nyilván mindenütt vannak lehetőségek, tehát le, lehet sürgőségi állapotot is hirdetni, és így tovább. Hát, hogyha Franciaországot nézzük, akkor ugye Calais kerül a legtöbbe, ahol az illegális migránsok gyülekeznek egy fogyasztó, egy turista, senki nem sem szállító, sem fél a határtól, viszont a határátlépéstől, viszont a terrorizmustól mindannyian félnek. Én nem hiszem, hogy ez a jelenség most már magunk mögött tudható, én nagyon aggal, engem nagyon aggaszt a sok migrációs áramlás, amelyet az utóbbi években tapasztalunk. az, hogy következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen ezeket a beszámolókat. Mihály Kráma is jól rámutatott a dologra, abszolút egyetértek alapvetően, hogy gyakorlatilag a, a menekült válságnak egy mellékhatásával szembesülünk. De természetesen nem annyira arról kéne beszélni, hogy milyen pluszköltségek keletkeznek a logisztika, illetve a szállítás területén, hogyha időben el tudtuk volna kapni a menekült válságot és hullámot. Ez elmúlt időszakban nem sikerült, hiszen nem sikerült egy európai bevándorlás és menekült rendszert kialakítani, egy olyat, ami megakadályozta volna, hogy egy csomó ember megfulladjon, és ahogy sokan mondták, le kell zárnia határokat, sokan mondták, hogy le kell zárni a határokat, mert féltették a biztonságot. Abban is egyetértünk, hogy többen kell védeni a külső határokat, ebnek irányába tettünk egy lépést, az igaz, hogy csak tavaly, de azért mégiscsak, és nagyon helyes, pontosan úgy van, hogy a titkosszolgálatoknak jobban együtt kell működni. Nos, ahol nem értek egyet, amivel nem értek egyet, mindig azért uh, hivatkozok rá, mert ez nagyon jól passzol és rímel. Engem igenis érdekelnek a költségek. Én úgy gondolom, hogy pontosan a közlekedési szektorban felmerülő költségek 2015 őszén is volt itt egy megáll, meghallgatás, biztos jelenlétében megvizsgáljuk, hogy ennek milyen hatása van hogy hogyan változik majd ennek a, a foglalkoztatás, hogy a, a kamion sofőrök e, Kaléban mit csinálnak, hogy pontosan a menekült hullámok, e, amelyek elérték Európát, ezeket nem tudtuk kordában tartani, és ez befolyásolta a szállítási japát. Ezt tudtuk. És akkor, amikor az Adiban volt ez a meghallgatás, nem nagyon foglalkoztunk akkor a logisztikával, hiszen mindenki azt mondta, hogy hát itt halottak vannak, ne foglalkozzunk már a logisztikával, meg a, a szállítmányozással. De azt gondolom, hogy ne, igenis nagyon fontos, hogy igenis nagyon sokan félnek a menekültektől, a, a, a terrortámadástól, és úgy gondolják, hogy le kell zárni a határokat. Világosra kell tenni, hogy a nyílt határok, teljesen mindegy, hogy Schengen vagy nem Schengen, de hogy az európai belső piac olyan sok pozitívumot hozott, én ebben egy lehetőséget látok. Ha azt mondanánk, hogy nem szabad lezárni a tárokat, mert hogy a napi életünk drágább lenne, és állás kerülnének veszélybe. És én ezt tényleg így gondolom, miután ilyen sokat beszéltem, az egyszerű kérdésem az, hogy milyen mértékben működnek együtt a tagországok kormányaival. Ezzel kapcsolatban adtam már ki is adóközleményt, amitől persze a világ nem változott meg. Szerintem fontos lenne, hogy a nemzeti kormányok és szervezetek is ezt kommunikáljuk. Tehát nem csak szaklapokban, hanem az emberekhez eljutatni azt az üzenetet, milyen Európa, amikor jól működik, ami, amiért dolgoztunk és kiépítettünk, aminek értéke van minden részes résztvevő számára. Hiszen nekünk termé- ami nekünk természetes, és mindegy, hogy Olaszor, mindegy, hogy olaszországban vagy hol érkeznek meg ezek a menekültek. Az a fontos, hogy ez hogy működik, és hogyha ez, ez, ha ez megszűnne, akkor milyen komoly negatív következményei és hatásai lennének. Éppen ezért a médiával és a nemzeti kormányokkal együtt kell működnünk. Köszönöm. Megköszönöm. <coughs> Messner asszony, Timsz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony mint hogyha hogy a jelentéseket hallgatva, mint hogyha paralel világokból érkeztek volna, és amit elsősorban itt gondolok az íróból érkező úr meglátásaira, viszonyítva őket a, a bizottság, hát ez majdnem optimistának lehető, mondható véleményeihöz képest. Az, ami egyértelmű, hogy a Schengeni rendszert meg kell őrizni, hiszen minden akadály, nehézség, amit a belső határokon látni lehet, illetve tapasztalnak a, akár az utasok, akár a fuvarozók, a belső piac hatékonyságát és működését ássa alá. És a határellenőrzéseken kívül, mint ahogy több kolléga is említette, van még más probléma is, mint például a minimálbér kérdése, ugyanis a szociális kérdésekben már is tapasztalhatunk bizonyos fajta fragmentációt az egységes belső piacon, és ahhoz akkor még nem hiányzik adaléknak a belső határellenőrzésből származó gondok. A beszámolókból azonban az egyértelműen kiderült, hogy a külső Schengeni határok védelme prioritást kellene, hogy élvezzen, nem csak egyes Schengen tagállamok részéről, mint amilyen Magyarország például, hanem mindegyikünk számára, mert ez nélkül nem tartható fent az az egységes belső piac abban a formában, ahogy megismertük és ahogy szeretjük. Nekem személyesen nem tűnik úgy, reflektálva most a bizottság megjegyzéseire, hogy a belső határ ellenőrzések eltűnő félben lennének, mert például a múltkori plenáris ülésen, ha nem tévedek, épp a parlament is jóváhagyását adta ahhoz, hogy a Schengen és a nem Schengen tagállamok közötti határokon is bevezessék az útlevelek kötelező, nem pedig szúrópróbaszerű ellenőrzését az uniós polgárok számára. Ez azt jelenti, hogy minden egyes útlevelet le fognak szkennelni, ami minden egyes mutató szerint körülbelül eh, utasonként 20 másodpercet pluszt fog jelenteni, és akkor gondoljunk például a horvátországi turista szezon kezdetére, amikor megnövekednek a, a határokon a turisták a horvát tengerpartra igyekezve, és ennek a turizmusra való hatását. És az, amit szintén fontos kiemelni, és itt jutok el egy kérdéshöz, hogy mindez hogyan érinti nem a nagy vállalatokat, elsősorban a fuvarozókat, teherforgalom tekintetében, hanem a kis, a KKV-ket, az SMI-ket mert itt látom a kompenzáció kérdését indokoltnak, amit az író képviselője mondott, mert például létezik az Unióban olyan rendszer, mint az Európai Globalizációs Alap, és nem lehetne hasonló rendszert kidolgozni, vagy ezen, ennek mentén elindulni a kis KKV-k számára egy kompenzációs rendszer, egy európai rendszer kidolgozására. És amit csak még hozzátennék, még egy mondat, hogy a várakozás és a fokozott határellenőrzés ugye a több idő, kevesebb áru, nagyobb CO2 kibocsátást is jelent, és ez is ezt sem veszthetjük szem elől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy percet fogok adni Kramer és Matisz kollégáknak. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Egy egyszerű konkrét kérdésem van. Bié úr mm, beszélt a késlekedésről, illetve a pihenőidők hatásáról. Az Európai Bizottság a Road Initiative kapcsán fog majd-e módosítani, hogy ezt az abszurd helyzetet valahogy orvosolja a késlekedések miatt. És nagyon fontos az, hogy ne a nemzeti tagállamok hatóságainak kedvétől függjön a szabály betartása. Krámer úr, Gezine, csak hogy tisztázzuk. Pontosan az európai szabályozásra van szükségünk, mert a menekült kérdésben nem volt európai megoldás, csak nemzeti, ebből fakad az egész probléma. Európai kudarcot mondott, ebben egyetérthetünk, és igazából ebből kiindulunk. Második pontom, hétfőn Párizsból Brüsszelbe jöttem, Talisszal, ellenőriztek mindent, a bőröndömet, viszont én átmehettem, a mobiltelefonom, nem kellett kivenni a tárcámat se, viszont a repülőtereken pontosan más a helyzet. Most akkor nem tudom, ez felesleges -e, nem szeretném tudni azt, hogy ez hatásos-e, erre vagyok kíváncsi, valamit teszünk, de hatékonyan nem tesszük ezt. Natürlich, das ist kost. Persze, hogy pénzbe kerül ez, 3-5-7 milliárdba kerül, ez egyértelmű, a határ ellenőrzés pénzbe és időbe kerül. Monsieur Kramer. Köszönöm Kramer úrnak. Nos, levele, választottak adni Messner asszonynak. Szeretném megköszönni ezeket a nagyon érdekes előadásokat. A szakbizottságunknak szüksége van az ilyenfajta tájékoztatásra és eszmecserére. Nekem két kis kérdésem lenne. Ha megnézem a forgatókönyvet, ugye csak a közúti fuvarozást vizsgálták, és nem tudom, hogy mondjuk az egyéb közlekedési módok esetében mit tapasztalunk, tehát gondolok én itt mondjuk a vasútra, vagy egyéb közlekedési módokra, hogy itt van-e ugye plusz idő, és mondjuk, hogyha, hogy el, el, átterelődött-e a közlekedés például a vasút felé. Úgyhogy kedves hozzászólóink, az válaszaik nagyon fontosak, akkor is, hogyha kevés az időnk. Mindenkinek négy percet tudok biztosítani a válaszokra. Remélem, hogy meg tudják oldani ennyi idő alatt. Persze joguk van tiltakozni is. Lássuk, kivel kezdjük. Talán a bizottságnak adjuk meg a lehetőséget először, hiszen önök kezdték az előadások sorát is. Parancsoljon, asszonyom. Nem? Akkor először, uram. In reply to some of... Köszönöm szépen. A szertmányzásra kapcsolatos néhány kérdésre reagálva. Sokan utaltak arra a kapcsolatra, ami a jelen ö, legfennálló arányos ö, határellenőrzések között van, illetve a rendszer szintű szisztematikus határellenőrzések, illetve az egyéb összefüggő kérdések, díjak, pihenőidők, stb. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban jól tudják a kedves képviselők, hogy olyan anyagon dolgozunk, amely ezeket fogja kezelni, és ezt egy hónapon belül le fogjuk tenni az asztalra. Kon- konkrétan a minimálbér, ez is mindenki tudja, hogy itt már fognak, folynak szabálysértési kötelezettségszegési eljárások tagországok ellen, és ezzel természetesen maximális figyelemmel foglalkozik a bizottság. A felmérésünk, kutatásaink során nem láttuk azt, hogy más közlekedési módra váltanának át a szállítmányozók, például vasútra. Az egyéb közlekedési módok, például a jelesül a légi közlekedés, az ugye más, mert ott már eleve van ellenőrzés a reptereken. Tehát ott nincsen további új, szisztematikus rendszer szintű hatás azzal, hogy ö, bevezetik a szárazföldi határellenőrzéseket. És az utolsó észrevételre, és ezt természetesen mondhatom akár németül, Kramer úr, a, a biztonsági ellenőrzések hatékonyságát firtatta, különös tekintettel a vasúti közlekedésre, vasúti közlekedés biztonságára. Valóban ezzel foglalkozunk, de ezzel most, erre most válaszolni konkrétan nem tudok, nem tudok mit mondani. Természetesen itt is vannak olyan ö, jelenségek, amelyeket figyelemmel kísérünk, és gondolkozunk azon, hogy további lépésre van-e szükség ezzel kapcsolatban a bizottság részéről. Köszönöm szépen a migrációval összefüggő kérdéseket. Tehát erre nem számítottam ebben a szakbizottságban. Ha valami kifelejtenék, akkor kérem emlékeztessenek. Sokan vetették fel, hogy mennyire fontos a külső határok védelme és a belső határok ellenőrzésének eltörlése. Örülök ennek, hiszen pontosan ez a bizottság véleménye és ez szerepel a vissza a Schengenhez menetrendben, akkor, amikor ugye elindult a menekültválság. Egyoldalúan és kapkodva, kaotikusan reagáltak a tagállamok, éppen ezért egy koordinált fellépésre, tehát javaslatot a bizottság uniós szinten. Azt fontos kihangsúlyozni, hogy ez az uniós koordinált fellépés mire vonatkozik? Azokra a 2015-ben Görögországban, Görögországon keresztül érkezett menekültekre vonatkozik, akik aztán Svédországba, Németországba, Ausztriába, stb. akartak eljutni. Fontos az érkezők száma, illetve a másodlagos mozgások miatt, hogy ezen kivételes körülmények között lépjünk, és ne veszélyeztessük a Schengen egészét. Éppen ezért azt a, nem azt akarom mondani, hogy unalmas, de azt a jogi megközelítést választottuk, hogy javaslatot tett a bizottság a tanácsnak, ahol ugye a különböző tagok, tagországok, hogy ugye lehet javasolni belső határellenőrzéseket, hogy milyen feltételek mellett lehet ezeket visszaállítani, és a, megvitatja ezt és aztán eldönti, hogy elfogadja vagy nem fogadja el a bizottsági javaslatot. Tehát a jelenleg érvényben lévő határ ellenőrzéseket elfogadták a tanácsban a tagállamok. De természetesen a bizottság azért javasolja ezt, mert ugye, figyelemmel kísérjük a helyzetet, nem csak a tagállamok jelentései alapján, hanem, hanem a Frontex és egyéb ügynökségek kapott információ alapján, és problémás helyeket, határátkelő helyeket meglátogatjuk, és saját magunk is ellenőrizzük a helyzetet. Május, tavaly május óta úgy látjuk, hogy van előrelépés. A Görögországból érkező menekültek száma csökken, és ha nem tévedek, akkor az, ebben a hónapban az átlag 60-65 ember érkezett a görög szigetekre, 2015-re a csúcsidőszakban tízezren érkeztek naponta. És természetesen ez köszönhető a jelenleg is működő, vagy egyelőre működő EU-Törökország megállapodásnak, az, hogy a, a, az uniós partnerségügynökség, az, hogy teljes harci rendben föláll és védi a határainkat a vizeken. És vannak más intézkedések, amiket felsoroltunk a visszasengenhez menetrendben. Fontos az, hogy a külső határokat azért kell meg kell védeni, pontosan azért, hogy a belső ellenőrzéseket és a belső határokat el lehessen ö, törölni. A tanács ajánlásai, ami a határellenőrzések meghosszabbítását illeti, lehet látni, hogy egyre több a korlátozás, nem csak az ellenőrzések természetében, hogy hogyan lehet ezeket végrehajtani, és az ezzel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettséggel is. Tehát lassan-lassan visszatérünk a normális kevék, kerékvágásba, és amikor azt mondom, hogy a normális kerékvágásba, akkor a 2015 beli helyzetet ö, értem, és a görög menekült áramla, áradatot. Természetesen sokan említették, és értem az aggályokat, hiszen ugye itt voltak a terrorista támadások, ahol az elkövetők általában unión belüliek. És ez, ezek másik fajta kérdések és aggodalmak, amikkel foglalkozni kell, de én a belső határerőzésekre koncentráltam, de természetesen beszélhetünk másról is, mint a LIBE szakbizottságban. És utolsó dolog, amit szeretnék mondani, hogy vannak határok, és sok, boldog, sok határ van. Vannak a Schengeni külső határok, ahol vannak ellenőrzések, minden belépő személy esetében. Ez volt az eset egészen eddig. Még akkor is, hogyha egy uniós um, állampolgár lépett be, be kellett mutatni az úti okmányait. Most az új intézkedés ren azt írja elő, hogy az uniós állampolgár azonosító okmányát bizonyos adatbázisokhoz képes kell ellenőrizni. Meg kell nézni, nem csak azt nézik meg, hogy, hogy érvényese, meg hogy jó, csak lehúzzák, és azt nézik meg, hogy nem hamise, és, és, és érvényese. Ez csak pár másodpercet vesz igénybe. Én azt értem, hogy ez macerás lehet egy nyári nyaralós időszakban, de természetesen van lehetőség a Schengeni jogszabályok ö, szerint, hogy csak célzott ellenőrzéseket hajtsunk végre. És ez persze a tagországok belátására van bízva. De, és reméljük, hogy ez javítani fogja az unión belüli helyzetet, hogy a külső határokat ellenőrizzük, hogy ki lép be hozzánk, ugyanakkor ez ne kerüljön túl sokba külső határon történő késlekedés és várakozás értelmében. Megköszönöm. Telicska úr, látom, hogy itt nagyon szólni szeret. 30 másodpercet kérnék. Én nem a külső határok felvizsgálatára beszéltem, hanem inkább arról, hogy a görögországban történő áramlat kapcsán tényleg a szűk keresztmetszetre kell koncentrálni az arányosságra. Yes, thank you for reminding me. I, I forgot that. Köszönöm, hogy erre emlékeztetett, elfelejtkeztem erről. Amikor a bizottság javaslatot tesz, akkor minden külső szolgálattal konzultálunk. A kollégium is elfogadja ezt a javaslatot, mielőtt még a tanácshoz ezt átküldenénk, tehát van koordináció. És a második kérdést már el is felejtettem. Mikrofon nélkül beszél a képviselő, nem halljuk. That's, uh, that was the... Igen, pontosan erre próbáltam utalni, hogy a Frontex-tól um, és más látogatásoktól is kapunk információkat a tagállamoktól, és arról is kapunk információt, hogy hány embert ellenőriztek, mennyi volt a várakozási idő. C'est à vous, monsieur Vincent, aussi. Köszönöm, és Asilu úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szóval csak emlékeztetnék arra, hogy az előadásomban mondtam, hogy a gazdasági hatásokra összpontosítanék, tehát annak a gazdasági hatásaira, hogy újra beindul a határellenőrzés. Vannak természetesen a gazdaságén kívül szociális következmények is, a állampolgárokat illetően, és a hosszú távú hatások tehát Franciaországban például ez 10 milliárd eurót jelent, fél százalék a GDP-nek. És nyilván ezeket is figyelembe kell venni. A sok szempont van, a biztonság például az egyik ilyen szempont, ez nagyon fontos. Hát gyakorlatilag a tapasztalatok mutatják, hogy azóta, hogy a határokon újra ellenőrzés van, különösképpen Franciaországban a terrorista támadások óta. Ezek az ellenőrzések nem tudták megakadályozni az újabb támadásokat, úgy, ahogy emlékeztetett erre a bizottság, ugye? Az esetek legnagyobb részében ezeket a a Franciaországban lakók, állandó lakosok követték el, vagy hogyha más országból jöttek, akkor például a németországi támadásoknál láttuk, hogy a Franciaország határán végrehajtott ellenőrzések nem akadályozták meg az ő mozgásukat. Tehát nem megfelelő ez a válasz a fenyegetésre, és szeretnék, szeretném azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az együttműködés a rendőri szervek között. Mert konkrétan például az adatcsere tehát hogy a Schengeni térségen belül a személyek mozgásáról információcsere valósuljon meg. A Schengeni térségben a légiközlekedés esetén ugye már megvalósul ilyen adatcsere, hát talán ezt ki lehetne egészíteni a vasúti utasokkal kapcsolatos adatok cseréjére, vagy pedig a közösen használt autók, tehát ez ilyen társ társasan használt autókkal kapcsolatos adatok cseréjére, vagy akár a buszok esetében is az adatcserére. Jobb választ kell találni erre a terrorista fenyegetésre, de hát nyilván az illegális kereskedelemmel szembeni fellépésre is, az illegális árucsere Uber cserébe szembeni fellépés is, tehát a vám hatóságok együttműködése is nagyon fontos. És nem attól akadályozzuk meg az illegális kereskedelmet, hogy odaállítjuk a vámosokat a határa, hanem az adatcsere is, a kockázatok felmérése, és az, hogy a vámtisztviselők ellenőrizhetik a papírokat, és az együttműködésüknek köszönhetően hatékonyabban tudnak fellépni az illegális kereskedelem ellen. Ebben a szakbizottságban valószínűleg mindannyian tudják, de azért emlékeztetek arra, hogy a Schengeni térség az nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs több ellenőrzés, van lehetőség az ellenőrzésre. Ezek az ellenőrzések nem feltétlen a határokon összpontosulnak, hanem a, a terület a térség egészében bárhol meg lehet őket valósítani, de sokkal hatékonyabbak, hogyha a gyanús járműveket lehet megcélozni az olyan információk alapján, amelyeket közösen gyűjtöttek össze a tagállamok, vagy cseréltek ki egymással. Tehát itt lenne érdemes a tagállamok közti együttműködést erősíteni. Például, de azt hiszem, hogy önök is az elmúlt napokban vitatko, eszmecserét folytattak erről a témáról, tehát hogy a, konkrétan az adatcsere, az információ csere megvalósításával. Engem meglepett az, hogy mennyire gyenge az adatbázisok, például a vám adatbázisok összekapcsoltsága. Tehát nem igazán zökerőmentes ez az adatcsere, messze vagyunk attól, amit a technológia mondjuk lehetővé tenne. Nagyon sok hatékonyságot lehetne még nyerni a technológia kihasználásával, és nagyban lehetne erősíteni például az illegális vagy veszélyes termékekkel szembe, kereskedelmével szembeni küzdelmet, vagy akár a fegyverkereskedelemmel szembeni küzdelmet. Megköszönöm Oszió úrnak, és most Tim Rémesnek adom át a szót. Uh, Egy kis pontom lenne a szúrópróbaszerű határellenőrzés kapcsán a jelenlegi hosszú, hosszabb ideig tartó ellenőrzések, ezek nagy költségei járnak, de legalább előre láthatóak olyan értelemben, hogy a, az üzemeltetők tudják, hogy időt fognak elveszíteni a szúrópróbaszerű ellenőrzéseknél, a, a fuvarozás megbízhatósága csökken, amely nagyon fontos a költségek mellett, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni a viták során. Lehet, hogy ez kevésbé teszi vonzóvá ezt az elképzelést. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök mikrofon nélkül megadta a szót már úrnak. Have we been in contact with authorities? Kapcsolatban voltunk-e a hatóságokkal? Igen, nagyon szoros kapcsolatban álltunk velük. Timmermans alelnökkel is kapcsolatban voltunk, a DJ Move-val is kapcsolatban voltunk, állandóan többé-kevésbé. Kapcsolatban voltunk a DJ Home-mal is. Tájékoztattuk a holland elnökség során tavaly a közlekedési minisztereket ezekről a problémákról, Együttműködünk az egyes tagállamokkal, a közúti fenntartókkal, és együttműködünk, megpróbáljuk megoldani a parkolási területek problémáját, ezen kívül felhívtuk a figyelmet a fuvarozási cégek képviselőinek a figyelmét erre. Ezen kívül biztonsági intézkedéseket is próbálunk létrehozni, hogy megvédjük a sofőröket a a teherautókat, ezen kívül a rakományokat, és 25 ezer órát töltöttek a kelei területen ilyen várakozással, mielőtt még az Egyesült Királyságba beléphettek volna. Az egyik nagyon fontos aspektus, ami a szociális védelemhez kötődik, az az, hogy ezen körülmények miatt az emberek nem akarnak már közúti fuvarozással foglalkozni, sofőrhiány van, sokan nem akarnak már az úgynevezett hotspotokban dolgozni, és ez egy probléma. Tehát eh, a fuvarozási cégek, a logisztikai cégek alternatív módokat eh, keresnek. Itt természetesen felmerül a kapacitás kérdése. Van-e kapacitás, elérhető kapacitás azonnal, és felmerül a szállítási idő kérdése, és ezekről időben el kell gondolkodni. A minimálbér kérdése természetesen van egyfajta kapcsolat ezzel, de meg kell értenünk azt, hogy a tagállamok, amelyek minimális bért alkalmaznak, azok mindenkire alkalmazzák ezt a fuvarozási szektorban, és az administratív terhek, amelyek a minimálbér miatt a fuvarozási szektorra nehezednek a különböző tagállamokban, az óriási. Ez valóban probléma, meg kell kérdezni magunkat, fel kell tenni a kérdést, hogy mi ennek az intézkedésnek az arányossága. Szerintem ezáltal lefettem a legfontosabb kérdéseket amiket a különböző képviselők felvetettek. Megköszönöm a válaszokat. Azt hiszem, megtapsolhatjuk a szakértőinket, megköszönve az előadásukat és a sok hasznos információt. A szakbizottság elnökeként és önöket hallgatva egy kis összefoglalást azért hadd tegyek, hiszen ezt a munkát még csak most kezdtük meg. Azt hiszem, hogy önök szakértők is megfogalmazták, hogy Schengen megszűnésének a költsége az bizony létezik, és ugye ha már itt a Brexitre gondolunk, akkor Európa nem létének is bizony megvan a költsége, tehát erre érdemes emlékeztetni, és Messner asszony emlékeztetett erre, és az igaz, nem csak a GDP-t hasonlítjuk össze, vannak olyan ágazatok, amelyeket ez különösképpen érint. Oszi úr felhívta a figyelmet például az idegenforgalomra egy picit a diáin, hogy az idegenforgalom is érintett. Hát és nyilván ez egy olyan ágazat, ahol ugye turisták vannak, akiknek közlekedni kell, tehát ez összekapcsolódik. Tehát ezek az ágazatok olyan ágazatok, amelyeket konkrétan érint, ütenek ezek a hatások. A munkahelyekre gondolok, hogy ezek ugye fenntartható, nem áthelyezhető munkahelyek, tehát az egész ágazat, amely itt emögött áll, gyakorlatilag veszélybe kerül a határellenőrzések hatása miatt. És ugye még valami, amit szintén hallottam, Vigyé úr emlékeztetett arra, ugyanagy a sorok között, de azért világosan, hogy ugye két dolog van. Az első, hogy mennyi ideig tart a maga a szállítás, és ugye a megbízhatóság kérdését is felvetette, tehát, hogy egy szállítás az mennyire megbízható. Jól működő Európához szükséges az, hogy megbízhatóak legyenek ezek a szolgáltatások, tehát tudni kell azt, hogy milyen idő alatt, és hogy megbízhatóan megérkeznek az áruk egy tagállamon belül, vagy pedig az egyik tagállamból egy másikba a határokat átlépve. Az a jó hírem, hogy az elkövetkezendő hónapban majd a közúti csomaggal fogunk foglalkozni, tehát az eszmecsere még csak most kezdődik. És zárásként azt mondanám, hogy az Európai Bizottság majd meg fogja kapni az összefoglalónkat, ez biztos, hogy még csak az első találkozó, tehát lehet, hogy fogunk még önökkel találkozni a jövőben, és tovább haladunk majd a téma megvitatásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, mi pedig itt a szakbizottságban folytatjuk a munkánkat.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 nem szünetet jelentettem be, folytatjuk a munkát, kérem. Ilyen sujet passionnant. Szintén egy nagyon szenvedélyes témával, érdekes témával folytatjuk. Hogyha ki kívánnak menni a teremből, akkor kérem ezt most tegyék meg, és csendesen tegyék. Ha valaki beszélgetni szeretne, akkor azt legyen szíves a termen kívül bonyolítsa. Elé! Allez, nous continuons notre séance avec le programme européen. Folytatjuk tehát a napirendünket. Az együttműködésen alapuló gazdaságra vonatkozó európai menetrend a következő napirendi pontunk, és meg is adom a szót előadónknak, Kilönen asszonynak. Ki... Vous êtes trop bruyant! Kérem, egy kicsit legyenek halkabbak mert a jelentés tervezett bemutatása következik. Tartsák tiszteletben az előadót. Kilenen asszony, az öné a szó. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollégat. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Ugyan olyan ez az ülésterem, mint egy kiborított kosár, azért én mégiscsak belefognék a mondandómba ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban, az együttműködésen alapuló gazdasággal kapcsolatban nagyon fontos, hogy vitát folytassunk a közlekedés és turisztikai szakbizottságban e kérdésben. Az együttműködésen alapuló gazdasággal kapcsolatos kérdéseket be kell emelni, össze kell kötni a közlekedési kérdésekkel, a belső piaci kérdésekkel, hiszen ez valami jó dolog az együttműködésen alapuló gazdaság. Ennek különböző formái vannak, hogy megosztjuk az erőforrásokat és szolgáltatásokat, amelyek elérhető, amelyek a fogyasztóknak új, változatos és megfizethető megoldásokat kínálnak. Ugyanakkor szükséges, hogy bizonyos korlátozások és feltételek legyenek ezen szolgáltatások vonatkozóan, és biztosítanunk kell a fogyasztók védelmét. Meg kell osztani a felelősséget, és a munkavállalók számára is megfelelő munkakörülményeket kell biztosítanunk. Elősegítel, elő kell segítenünk az innovációt, és gondoskodni arról, hogy az uniós szakpolitika, a kohézió erősítése, a megfizethetőség felé hat, és ez azt jelenti, hogy szabályokra van szükség, olyan szabályokra, amelyek a gazdasági tevékenységet lehetővé teszik és elősegítik. Szükséges, hogy eh, kiegyensúlyozott feltételeket biztosítsunk a résztvevők a szereplők számára, Eh, hogy világos legyen, hogy kinek mi a felelőssége, és erős keretre van szükség, hogy segíteni tudjunk a vállalatoknak, vállalkozásoknak, illetve az együttműködésen alapuló gazdaság különböző szereplőinek megfelelő eszközökre is szükség van. Szeretnék egy példát hozni, például Észtország, amely nagyon is élen jár ezen a területen, és arra biztatok más tagállamokat is, hogy hogy tegyenek lépéseket arra, hogy megszűnjön a szürke zónában végzett tevékenység, és tartsák tiszteletben a szabályokat. A bizottságnak nagyon komoly szerepe van, hiszen hogyha nem sikerül az adózási kérdéseket teszem azt szabályozni a tagországokban, akkor az azt fogja jelenteni, hogy az emberek nek nagyon negatív elképzelései lesznek az együttműködésen alapuló gazdaságról, mert azt fogják hinni, hogy ezek a szereplők fenyegetik a klasszikus hagyományos értelemben vett vállalkozókat és vállalkozásokat, holott nem erről van szó, hogyha vannak jól működő szabályok, és a józan paraszti eszünket használjuk, amikor ezeket a szabályokat lefektetjük. Felhívom a bizottságot, hogy hívja meg a különböző szereplőket és érintetteket, hogy folytassanak vitát és megfelelő szabályokat alakítsunk ki. Nagyon fontos, hogy meghúzzuk a vonalat a helyes megosztás, a jogok megosztása, illetve a kereskedelmi tevékenységek között. Például, gondolok itt az Uberre a nem professzionális és professzionális szolgáltatás, szolgáltatókat is meg kell különböztetni, és a bizottság talán javaslatot tehetne, meglehetősen gyorsan, ha lehet, akkor ha a bizottság tenne javaslatokat, az jó lenne. Aztán szeretnék beszélni arról a lehetőségről, amely rejlik az együttműködésen alapuló gazdaságban, különösen a közlekedés tekintetében a dugók és a kibocsátási szintek csökkenthetőek lennének. Ezek az új közlekedési módokat integrálni lehetne a meglévő rendszerekbe, és meg kell találnunk a megfelelő számítástechnikai információs megoldásokat, amely ezeket a fajta tevékenységeket támogatni tudja. Megfelelő jogi keretre, szabályozásra van szükség, olyanra, amely nem hagyja figyelmen kívül a közlekedési ágazatot. Egy zökerömentesen működő ö, láncra van szükség, és ez mindenkinek csak jót tenne. más, sok minden másról is van szó ebben a véleménytervezetben, és várom a kollégák véleményét a tervezettel kapcsolatban. Köszönöm, Kilonen asszony. Következnek az árnyék előadók, és uh, Kodzsa asszony az első, Montero asszony, ahogy uh, kérte, azt mondtam, hogy Montero. Está uh, contemplado a sua questão. Uh, eh, relativ- A témával kapcsolatban tehát. Ezen dokumentum kapcsán fontos eh, témáról esik szó. Köszönöm a jelentés készítőjének az általános megjegyzéseit. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy a közösségi gazdaságra szükség van, a közlekedésben is megvan ennek a jelentősége, de a turizmus területén is. A lényeg most az, hogy ezeket az új modelleket is felvegyük, ezeket a digitális platformokat, és a már meglévő előírásokon változtatni kell. Itt arról van szó, hogy harmonizált keretet kell létrehozni a közösségi gazdaság számára, és a piac felaprózódását meg kell akadályozni. Garantálni szeretnénk azt, hogy a belső piac logikai alapján minden állampolgár élvezhesse jogait. Egyszerű, egyértelmű, megoldásokra van szükség, amely magába foglalja a környezetvédelmi, biztonsági, munkajogi kérdések megválaszolását is, és arra van szükség, hogy legyenek statisztikai feltételek az ilyenfajta gazdasági modellek szociális hatását, gazdasági hatását, illetően főként a közlekedés és a turizmus területén. A kis és középvállalkozások, amelyek a turizmusban, a közlekedésben érdekeltek, őket támogatni kell, jobban hozzá kell férniük a képzésekhez, ezen új gazdasági formákat övezően, és a megfelelő felszereléseket is meg kell ehhez kapniuk. Teljes mértékben egyetértek ezzel a dokumentummal, jó irányba halad, harmonizálni kell a jogszabályokat, a gazdaságot kell erősíteni, hogy a piac valóban működni tudjon, és hogy gyorsan tudjunk reagálni a gyors fejlődésre. Köszönöm szépen, mondta asszonynak, és Tapártélő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék külön asszonynak gratulálni a véleménytervezetéért. Szerintem ambiciózusabb eh, ez, mint az Európai Bizottság tavaly nyári közleménye. Nagyon sok kérdés, eh, sok téma volt itt a közlekedési szabizottság számára. Egy általános kérdésem is lenne. Ez a közlekedésről eh, szól ez a vélemény, és csak általánosabban beszél a turizmusról. Szerintem, hogyha a közösségi gazdaságról beszélünk, akkor hangsúlyozni kell itt a turizmus szektorát, hiszen óriási változásokat láthatunk itt a technológiai fejlődés miatt. Ugyanakkor sajnálatos szerintem az, hogy a Transzök Bizottság csak véleményt ad ezzel, ezen témát illetőleg. Szerintem jelentést kellene megfogalmaznunk ebben a témában, hiszen a közösségi gazdaság kapcsán nagyon fontos a turizmus és a közlekedés. A szocialista frakció üdvözli ezt a véleményt. Szerintünk a közösségi gazdaság nagyon sok pozitív hatással jár, diversifikálja a szolgáltatásokat, növeli a versenyképességet, és különböző csoportok számára ez előnyöket tartogathat, amelyek általában hátrányos helyzetben vannak. A közösségi gazdaság egy eszköz ahhoz, hogy segítsünk az állampolgároknak előnyöket adjunk számukra, vagy vissza, vissza, visszavigyük őket a munkaerőpiacra. A közlekedés területén a közösségi gazdaság kihathat a dugók megszüntetésére, javíthatja a közlekedés rendszerét, hosszú távon pedig integrálni lehetne ezeket a modelleket a közlekedési rendszerekbe úgy, hogy a nagyobb mobilitást érjük el az állam polgárok számára, de segíthet abban, jó lenne, hogyha lenne egy hatástudomány is, ahol elemezhetnénk a különböző tényeket, amelyek ihathatnak a helyi közösségekre. A turizmus területén a közösségi gazdaság nagymértékben megváltoztathatja a dolgokat. Nagymértékben növekedtek a közvetítő platformok az elmúlt ö, időszakban, Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy ezek a tevékenységek a hat, terhet is jelentenek bizonyos területekre, turisztikai területekre, mert nagyon nagy gondot jelent a túlzsúfoltság. Nem szabad, hogy a közösségi gazdaság rosszul hasson ki az üzleti modellekre vagy a közösségekre, és ezért szükség van egy európai szintű jogszabályra. Meg kell találni a helyes arányt az ösztönzés, illetve a szektor támogatása között szerintem. Erre kell törekednünk, párbeszédet kell folytatni helyi szinten, illetve az intézmények között is. Konkrét jogotási javaslatra van szükség, de én szeretném, hogyha egy olyan kultúrát alakítanánk ki, amely a már meglévő jogszabályokat figyelembe tartja, a versenyképességet figyelembe tartja, és a különböző platformokat is, amelyekkel meg lehet védeni az állampolgárok jogait. Úgy vélem, hogy amikor az adózásról beszélünk, akkor nagyon fontos emlékezni arra, hogy az adókat ott kell megfizetni, ahol a profitokat generálták. Nagyon sokat beszélünk erről a kérdésről, beszélünk a technológia kérdéséről is, arról is segít a technológia bennünket, de emlékezni kell arra, hogy az adózást ott kell alkalmazni, ahol a profit létrejön, főként a közlekedés, illetve a szálláshelyek tekintetében. Gyakran általában itt közvetítők lépnek fel. Sok módosítót fogunk benyújtani ezen témában, és remélhetőleg a jövőben lesz még alkalmunk arról, hogy beszéljünk erről, mert nagyon fontos ez a téma. mikrofonon kívüli megjegyzések, amelyeket a tolmácsok nem hallottak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék először is a megválasztásához, nem találkoztunk azóta, amióta megválasztották, úgyhogy szeretnék gratulálni. És az előadónak is köszönöm ezt a véleménytervezetet, egyetértek az előadóval azzal, hogy az együttműködésen alapuló gazdaságnak, gazdaságban nagyon sok potenciál rejlik a közlekedési szolgáltatások hatékonyabb betételére. De egyébként én sokkal optimistább vagyok, mint ez a véleménytervezet, amely úgy állítja ezt be, mint hogyha ez veszély lenne, mint, és nem pedig egy hatalmas lehetőség. A fogyasztók számára az nagy lehetőség, tehát jó lenne hogyha a bizalomra összpontosítanak, tehát hogyha tetszik nekik egy termék, akkor azt használni fogják, és tájékoztatnak is másokat róla. A harmadik bekezdés tehát nem elég optimista, nem kell itt jogszabályra gondolni, az új innovatív módszerek nagyon sok hatalmat adnak a fogyasztók kezébe, meg is el fogják ezt intézni ők maguknak és egyébként a dolgozóknak is nagy hatalmat ad mindez, sokkal rugalmasabbak tudnak lenni, a családi és magán és életüket és a munkájukat össze tudják hangolni, hangolni, és így tovább, amire a módban nem volt annyira nagy lehetőség. Tehát én nem látok akkor a fenyegetettséget a dolgozók esetében, munkavállalók esetében szerintem a saját kezükbe vehetik az életüket inkább ezeknek az innovatív technológiáknak a segítségével, és ez egy nagyon jó dolog. Nyilván nincs két egyforma üzleti modell, tehát ezért nem lehet egy harmonizált jogszabályi keretet teremteni, ez nem fog működni. Úgyhogy szerintem a bizottsági közlemény az online platformokról tavaly nagyon is helyesen fogalmazott, amikor a jogszabályok, új, új jogszabály elfogadása ellen érvelt, tehát szerintem inkább ragadjuk meg a lehetőséget a deregulációra, mert most az együttműködésen alapuló gazdaság ezt biztosítja. Tehát én nem támogatom azokat a részeket, eh, ahol a biztosítási rendszerekről és egyebekről beszél a harmadik bekezdésben a jogszabályokról, amelyek ezen területeken jönnének létre. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy szükség van új jogszabályokra, ha igen, akkor ezt bizonyítékokra kell alapozni, és szerintem ágazati alapon kell megközelíteni, ha már ezt tesszük. Szerintem nincs szükség arra is, hogy a kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jogmegosztás esetében különbséget tegyünk. Hát az Uber az rugalmas, vannak itt professzionális szolgáltatások és nem professzionális szolgáltatások. Én nem hiszem, hogy itt muszáj különbséget tenni. Az idegenforgalommal kapcsolatban elhangzottak a egyetértek. Tehát az biztos, hogy az idegenforgalom esetében ez nagyon fontos, és az utolsó megjegyzésem pedig az adókkal kapcsolatos. Az adóügyek vigyázzunk, a tagállamokhoz tartoznak, tehát én nem hivatkoznék itt semmiféle ilyesmire és abban sem vagyok biztos, hogy az adóügyek a közlekedési szakbizottság hatáskörébe tartoznak, tehát azért legyünk óvatosak. A tagállamoknak kell az adóügyekkel foglalkozni, elég az Egyesült Királyságot megnézni, ott már van is erre vonatkozó adókulcs az együttműködésen alapuló gazdaság esetében, és ez jó is így ennyit szerettem volna mondani, és örömmel várom az árnyék előadókkal, illetve az előadóval folytatott együtt munká, végzett munkát, majd benyújtunk módosítókat, ahogy erre számíthat is. Köszönöm szépen, Delton úr. Riké úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ö, szeretnék az előadónak gratulálni, megköszönni ezt a jelentéstervezetet. tervezetet a mi szakbizottságunk ugye a közlekedési ágazatra figyel oda az együttműködésen alapuló gazdaság esetében, hogy emlékeztetnék arra, hogy a, a plenáris ülésen novemberben hogyan szavaztunk, tehát szerintem a, hatás, a hatály elég nagy, megfelelően nagy. Én egy-két dolgot szeretnék csak hangsúlyozni, amelyeket esetleg érdemes lenne még pontosítani, vagy jobban hangsúlyozni. Az első, az ötös cikkben érdemes lenne az együttműködésen alapuló gazdaság és a nem ilyen gazdaság közötti különbséget tenni. Ugye szociális és fiskális különbségek vannak a kettő között, tehát nyilván mi a szociális és fiskális pontokkal nem foglalkozunk, mert ez a közlekedési szakbizottság, de fontos, hogy nagyon precízen és pontosan szóljunk erről, hogy pontosan tudjuk, hogy a dolgok ugye hol vannak, tehát milyen kategóriában mi van, és hogy a parlament milyen véleményt fogalmaz meg a tagállamok felé nem, én nem értek egyet azzal, hogy ágazati szabályozás felé kellene előre haladni. A közösségi gazdaság az multimodális és integrált maradjon, hogyha fogalmazhatok így bizonyos témákkal jobban kellene foglalkozni a véleménytervezetben, tehát a töredezettséget jobban ki kellene hangsúlyozni, mert ez a fő oka annak, hogy nincsenek olyan cégek, amelyek európai sampionok, bajnokok tudnak lenni, ugye 28 különböző felügyelet, és így tovább 28 különböző helyzet, a piacot elég el kell mélyíteni ahhoz, hogy ilyen szereplők megjelenhessenek. A gondolat az jó, ahogy a platform működik, akkor egy ilyen át fog költözni az Egyesült Államokba, vagy más helyet keres magának, tehát ezért nagyon fontos, hogy szembenézünk ezekkel a problémákkal. Ezt a fajta közösségi gazdaságot valahogy integrálni kell a régi gazdaságba, tehát kell európai szintű harmonizáció is. Olyan, amely lehetővé teszi, hogy az összes működési módot, konkrétan a fenntarthatóakat vizsgáljuk, és ez a közlekedés esetében ugye nagyon fontos, nagyon röviden, Kiemelném a kis és középvállalkozások szerepét a közösségi gazdaságban. Nagyon fontos szereplők ők ugye Európában. A közösségi szol- közlekedési szolgáltatásokban is jelen vannak. Aztán a képzésről már szóltak a kollégák, de ennek a platformnak a bővüléséhez ugye szükség van a képzésre, a kompetenciák transferére. Nagyon fontos téma ez is egyrészt a gazdasági hatékonyságot növeli, másrészt ugye szociális szempontból is fontos. Végül pedig fontos elmondani azt, hogy a közösségi gazdaság megjelenése a közlekedésben az elszigetelt, periférián lévő vagy hegyvidéki régiók esetében is fontos szerepet játszhat. És ennek a közösségi gazdaságnak az a képessége, hogy eljut ezekhez a régiókhoz, az tényleg gyakorlatilag majdnem nem érhető olyan nagy jelentősége van. A digitális technológiák jármű megosztása és így tovább, ami a tranzakciók árát csökkenti, szintén fontos. A szolgáltatókkal kapcsolatos problémát ugye már valaki említette, az adózás esetén, tehát ott kell megoldani a problémákat, ahol ezek beazonosíthatók, tehát ahol hely színen konkrétan megjelennek. Aztán a környezetvédelem, itt is ugye konkrét hatása van mindennek, hogyha az egyes közlekedési módok hatékonysága javul. A feleket világosan kell azonosítani, és az adatvédelem is nagyon fontos, ezzel is egyetértek, a légszennyezés csökkentése, és így tovább. A kollégám jelentését egyébként ezen pontosításokon kívül tökéletesnek kiválónak tartom. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Riki úr. Én is uh, árnyék előadó vagyok ebben a témában, úgyhogy uh, szintén gratulálok előadó asszonynak ehhez a jelentéshez, és azt mondom, hogy kiváló kiinduló pont ez a tervezet arra, hogy a közösségi gazdaságról az eszmecserét beindítsuk. Az én véleményem szerint nagyon komolyan kell venni ezt itt a közlekedési szakbizottságban, ezt a témát. Miért? Azért, mert a közösségi gazdaság tevékenységének a fele a közlekedési szektorban valósul meg, mindegy, ez, jog, ez jármű megosztás, és így tovább, tehát itt még nagy növekedésre számíthatunk, és ezen tevékenységek többféle formában is megjelennek, magán, vagy díjmegosztás, vagy akár a nyilvános platformokon, és nagyon sikeres ez a fajta jelenség a lakosság körében. Vannak olyan platformok, ahol több tucat millió tag is regisztrált. Ezek az együttműködési szolgáltatások működnek a közlekedésben is. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság által javasolt leírtakon akár túl is lehetne lépni, tehát tovább lehetne menni, ebben egyetértek az előadóval. Először is ugye szükség van arra, hogy pontosan meghatározzuk a közösségi gazdaságot, az együttműködésén alapuló gazdaságot, és egyetértek abban is, hogy megfelelő jogszabályi keretekre van szükség, hiszen a jogbizonytalanságot, a gazdasági bizonytalanságot meg kell szüntetni, hogy ennek a gazdaságnak a szereplői ezt ne érezzék, ne legyenek bizonytalanságban. Aztán pedig a munkavállalást is érinti ez. Nem ö, szakemberek által biztosított szolgáltatásokról van itt szó, ugye a díjakat osztják meg, hozzáadott értékeket terem, értéket teremtenek, és így tovább. Tehát a jogszabályi keretek tulajdonképpen azt teszik lehetővé, hogy a professzionális, a szakmai felhasználókat lehessen beazonosítani, és el lehessen kerülni azt, hogy e tisztességtelen verseny alakuljon ki. És az általánosságban a szociális dömpinget ez nem érinti. A független munkavállalkozókat sem, illetve hagyományos munkavállalókat sem veszélyezteti. A kérdés még itt a bevétel szintje, a küszöbb szint, a minimál szint. Ez viszont oda vezet, hogy ugye el kell gondolkodni arról, hogy adót fizessenek azok, akik ugye nem profik, de meghaladnak egy bizonyos küszöbértéket, mármint a jövedelmük, én egyébként azt is támogatnám, hogyha egységes lenne ez a küszöbérték, tehát hogy ebben a gazdaságban az összes platform ugyan azt a küszöbértéket kellene, hogy alkalmazza, tehát így nem lennének különbségek, és még a fogyasztóvédelemre kell gondolni. Ja. Például a baleset esetén a biztosítás, az adatvédelem például, vagy az online megjegyzések, vélemények hitelesítése, és így tovább. Én majd módosítókat fogok készíteni, de Kilenen asszonynak gratulálok. Nagyon jó kiinduló pont, nagyon jó minőségű ez a jelent ez a véleménytervezet, és rögtön ö, folytatjuk is. Árnod asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ö, azt hiszem, ö, illúzió lenne, hogyha megpróbálnánk megfékezni az együttműködésen alapuló gazdaságot, annyira népszerű az állampolgárok körében, inkább az administratív terheket kellene csökkenteni, az árérték viszony felelje meg jobban az igényeinknek, ezt segíteni. A közlekedés és idegenforgalmi ágazatban ez akkor jár előnyökkel, hogyha bizonyos társadalmakban, ahol mondjuk állammonopólium van, állami monopólium van, ez oda vezet, hogy javulnak a szolgáltatások, és így tovább. A ingyenesség idézőjelben még a megértést ugyan van ahol feltámasztja, de én értem például a taxisofőrök haragját is, hiszen ők szakképzettek, licenszdíjat fizetnek, minden, nagyon sok költséget állnak annak érdekében, hogy aztán nyugodt nyugdíjuk legyen, és közben a magánszemélyek pedig nem kell, hogy ezeket a költségeket állják. Az Uber közben folyamatosan csökkenti a tarifákat és emeli a díjakat. Aztán ugye az Airbnb, ugyanígy San Francisco esetében is be tiltásra kerül, a londoni munkaügyi bíróságon is volt egy ügy, tehát látható, hogy legitim módon nem csak fiskális adófizetési okokból hanem ideológiai okokból is szembefordulnak ezekkel, hiszen a látásmódjukat gyakran az emberekre kényszerítik. Például az Airbnb esetében ez az antidiszkrimináció az teljesen felesleges, mert benne van a jogban, aztán ugye Trump politikájával szembeni szembenállás, amelyen aztán a szociális hálózatokon tapasztalhattuk is a vízhangot. Én remélem, hogy sikerül megtalálni az egyensúlyt a hagyományos gazdasági szereplők, illetve a, meg az együttműködésen alapuló gazdaság szereplői között, és gondoljunk arra, hogy az Európai Bizottság sem, a Bíróság sem ö, hozott még ítéletet az Uber tehát legyünk óvatosak. Köszönöm, de Monti asszony következik. Sì, grazie. Eh, grazie alla relatrice. Köszönöm szépen én is szeretném megköszönni ezt a kiváló véleménytervezetet, nagyon jó kiinduló pontja ez az eszmecserének. Az együttműködésen alapuló gazdaság véleményem szerint pozitív jelenség, egyébként ez amúgy is virágzik már, tehát pozitív, és a közlekedésben és az idegenforgalomban is nagyon sok innovációra támaszkodik. Azt persze elmondhatjuk, hogy vannak negatív elemek, amelyeket szükséges elkerülni. Különösképpen érdemes azt elkerülni, hogy a tagállamok között széttöredezettség valósuljon meg, mert ugye ez Európában nem lenne hasznos, és ugye igazságtalan is az, hogy a tagállamok között nem ugyanazok a feltételek. Tehát szerintem is hasznos, hogy bizonyos korlátokat lefektessünk, tehát nem lehet teljes deregularizáció. Nyilván figyelni kell ennek a szakbizottságnak a kompetenciájára, a közlekedés és az idegenforgalom az hozzánk tartozik, akkor is, hogyha a fogyasztók nem Például gondoljunk egy közúti balesetre és a biztosításra, vagy arra, hogy mi történik ekkor, e, ezért e, fontos ezen is elgondolkodni, tehát az utasok biztonságát meg kell teremteni. Aztán a városok életében nem mondhatjuk azt, hogy általánosságban ez mindenütt jó, hát a távoli régiókban, nehezen elérhető régiókban ugye pozitív az együttműködésen alapuló gazdaság megjelenése a közlekedésben, mert hiányosságokat tölthet ez be, de a városokban a tömegközlekedést lehetne ösztönözni a dugók és a szennyezőanyagok kibocsátásának a csökkentése érdekében aztán az Airbnb sokan hirdetnek, és így előfordul, hogy kénytelenek a lakástulajdonosok csökkenteni a lakbért az alternatív, megjelenő alternatív megoldások miatt. Aztán pedig az adatvédelem és a monopóliumok szintén két olyan pont, amire oda kell figyelni. Nagyon jól tette az előadó asszony, hogy ezt beemelte a szövegbe, tehát a monopóliumok elkerülése, illetve a személyes adatok védelme szükséges. Szerintem ez egyébként az adatok esetében az interoperabilitás felé is vezethet. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame Demonté. Köszönöm, asszonyom és megköszönöm kollégának, hogy egy pillanat alatt itt helyettesített, és most továbbadom a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. A közösségi gazdaság főként a digitális technológián és fejlesztéseken alapul, viszont ez kicsit el is bizonytanítja, bizonyos csoportokat. Nem szabad, hogy csak a fiatalok férjenek hozzá a közösségi gazdasághoz. Azt kell követelnünk, hogy az idősebbek is, illetve a fogyatékossággal élők is hozzáférjenek mindenhez. Alors, pour la commission... Nos, lássuk, hogy a bizottság képviseletében kinek adhatom meg a szót. Kérem, hogy mutatkozzon be. Martinez asszony, rendben van. Itt van a neve a papíromon. Martinez couldn't attend today, so I can... Jó napot kívánok! Martinez asszonyt helyettesítem. Három alapvető észrevétlelem lenne Az a kapcsolatban, ami ma elhangzott. Először is a bizottság el akarja kerülni a piac további törekezedettségét, világosságot, egyértelműséget szeretne teremteni, és szeretnénk, hogyha tagországok a jó gyakorlatokból tanulnának. És éppen ezért egy sor workshopot fogunk szervezni, többek között a turizmusban, a megosztásos közösségi szolgáltatásokkal kapcsolatban, ahol összehozzuk az érintetteket, és ki lehet cserélni a jó gyakorlatokat, és tanulhatunk egymástól. Másodszor. A bizottság minden nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy megkülönböztessük a professzionális és nem professzionális szolgáltatás nyújtókat, és arra biztatjuk a tagállamokat, hogy te, tegyenek ők is így. Aztán harmadrészt jogalkot, jogszabály alkotásról ha beszélünk a közösségi gazdaságban, de jelen ponton a bizottság nem javasol semmiféle jogalkotási aktust. Köszönöm. Köszönöm. Akkor előadónknak néhány percre visszaadom a szót, ő is válaszolhat a felvetésekre az árnyék előadóktól. Tessék! Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, kedves kollégák! A kiváló észrevételeket remélem, hogy március 8 ig mindenki beküldi a hasznos javaslatait és módosításait azért, hogy javítsunk ezen az anyagon, még jobb legyen az anyag. És azt én magam is észrevettem az elhangzottakból, hogy vannak hiányzó részek, de természetesen mindig minden nem kerülhet be egy első körös véleménytervezetbe. De majd figyelni fogok rá, hogy a turizmus is jobban kidomborodjék, jobban megjelenjen ebben az anyagban. Aztán felkérem a bizottságot is, hogy inkább haladóbb hozzáállást tanúsítson, mert úgy gondolom, hogy számos tagállamban a szereplők, az érintetteket kizárják a piachoz való hozzáférésből, hiszen nincs szabályozás. Kína, Japán és az Egyesült Államok készen állnak arra, hogy ezeket befogadják, és nagyon is aktívak ebben a szektorban. És meg kell nézni, hogy hogyan kezelték ezt a kérdést mondjuk Észtországban, és szerintem az ő tapasztalataikból, jó példáikból mi is tanulhatunk, és kiszélesíthetjük ezt a megközelítést más ö, tagállamra is. Úgy gondolom, hogy ezek a szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenni, ö, nem csak a fiatalok, fiatal felnőttek számára, hanem a, az idősebbek számára is, ö, és a fogyatékossággal élő személyeknek is hozzáférhetővé kell tenni a közösségi megosztáson alapuló gazdaság előnyeit. Értem én, hogy sokan érdeklődünk a megosztásos gazdaság iránt, erős érzelmeket kelt fel, akár pozitív, akár negatív irányba. De a mindennapi életben látom, hogy ugyan mi ezt valami tiszta dolognak látjuk, és egyértelműnek, de ez néha nem felel meg a valóságnak, és az emberek ezt a kérdést nem túl nagy bizalommal szemlélik, mint amennyire mi azt szeretnénk. Tehát úgy gondoljuk, hogy az emberek aggályai a kockázatok, amelyek megjelennek a tagállamokban, ezekkel foglalkozni kell uniós szinten. Méghozzá oly módon, hogy ne blokkoljunk dolgokat, ne építsünk akadályokat az új vállalkozók elé, azon polgárok előtt, akik részesei akarnak lenni, szereplői akarnak lenni ennek az újfajta gazdaságnak, és nem azt akarjuk, nem akarjuk azt, hogy elmenjenek ezek a vállalkozások, teszem azt Kínába, az USA-ba, meg Japánba. És az az elgondolás, hogy a, az adózás tagállami kompetencia, az így van, de ha erről nem beszélünk, akkor nagyon gyorsan olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a meglévő cégek, vállalkozások versenyre kelnek ezekkel az új szereplőkkel a közösségi gazdaságban. És szeretném megint csak Észtországot lobogtatni, ahol nagyon intelligens és kreatív módon oldották meg ezt a dolgot, tehát tényleg azt mondom a, a szakbizottságunknak, illetve a, a bizottságnak, hogy ezeket a jó gyakorlatokat terjesszük, hiszen hasznosak lehetnek mások számára is követendő példaként. És akkor nem követjük el ugyanazokat a hibákat, és tanulunk egymástól. Köszönöm szépen. Kilenen asszony március 8-án déli 12 óra módosító indítványok leadásának határideje. Nos, mielőtt a következő napi rendi pontunkra rátérnénk, hölgyeim és uraim, szeretnék, szeretnék köszönteni valakit, és köszönetet is mondani neki. Ursula Bosról van szó. Ursula Bos a közlekedés és idegenforgalmi bizottság titkárságán dolgozott néhány évig, és tulajdonképpen a mai nap az utolsó aktív napja. Tudom, hogy nagyon sokat dolgoztak Bártúrral például, és a Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani önnek. Tudom, hogy a politika nem mindig kellemes, kényelmes. Hát ugye nem csak kollégánkkal folytatott munka, de az is. Tudom, hogy egy adminisztrátor nem csupán egy adminisztrátor, hiszen a kollégák itt vannak velünk, és a jogszabályokon dolgoznak, segítenek bennünket, útmutatást adnak, úgyhogy az egész bizottság nevében szeretnék jó szeret kívánni a nyugdíjazásához, érezze jól magát, és ne feledkezzen meg arról, hogy az ajtónk mindig itt van, és mindig szeretettel látjuk. Még egyszer köszönöm az elvégzett munkát, és én azt mondom önnek, hogy a viszontlátásra, és tapsoljuk meg a kolléganőt, nagyon jó munkát végzett. Ça fait du bien de faire des petites pauses comme ça, hein Voilà, c'est le lien humain aussi. C'est ça qui est un... Jók az ilyen kis szünetek, ugye? Mondja az elnök asszony. Nos, folytassuk. A következő jelentés tervezettel. Ha jól ejtem ki Zlotowski úr nevét, akkor ő következik, jól ejtettem ki, nagyszerű, akkor az internet kapcsolat lesz a téma a növekedésért, a versenyképességért és a kohézióért, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G. Ez a cím, és meg is adom a szót előadónknak, utána pedig következik az eszmecsere, az árnyék előadókkal, akik itt vannak. Parancsoljon! Madame la Présidente. Euh, szanowni Państwo, ta opinia, którą przedstawiłem jest krótka i wszyscy z Państwa z nią mogli się zapoznać, więc nie będę jej tu... Rövid a jelentésem, és szerintem mindenki megismerhette ennek már a részeit, csak néhány fontos dolgot szeretnék kiemelni ezek közül, de mindenek előtt szeretném meghallgatni az önök véleményét. Az internet jövője, az 5G, nem fog sokáig tartani az sem, hogy a 7G-t majd láthatjuk. Nem szabad elfelejteni azt, hogy ez fejlődni fog, és a tagállamokban nem szabad bizonyos régiókat elfelejtenünk, ahol már lehetséges módon problémák lesznek az 5G-vel, itt nagy befektetésre van szükség, infrastruktúra projektekre is szükség van itt kell a megfelelő tervezés is, és ezt ki kell hangsúlyozni. A digitalizáció és ennek hatása a közlekedésre, ennek kapcsán az intelligens közlekedési rendszerekre kell gondolnunk. Itt egész Európában még nagy hiányosságok vannak. Hálás vagyok az önök megjegyzéseiért, amelyek által egy még érdekesebb és még jobb véleményt tudok létrehozni. És felvettek olyan dolgokat, amelyeket elfelejtettem. Megköszönöm az előadónak, az árnyék előadók következnek, és Bach úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Németül fogom folytatni, mert németül vannak a jegyzeteim. Megköszönöm Kozovszki kollégának ezt a, az állás, ezt a véleménytervezetet, hiszen a digitális korszáknak nincsenek határai, legalábbis nem olyanok, amit eddig ismertünk. És ez egy globális hálózatot fog jelenteni ez oda vezetett, hogy egyre több termék és szolgáltatást kínálnak az interneten, ez azt is jelenti, hogy hatalmas növekedési potenciállal rendelkező platformot jelent a gazdaságunk számára. Ahogy az előadó is rámutatott, nem elég az, hogy gyors hálózati hozzáférés se legyen az embereknek, hogy mindent lefedően dolgozzunk, és hogy tényleg ebből mindenki ebből a gigabájtos gazdaságból profitálni tudjon. Ki kell építeni ezek komoly, ezt a rendszert, és ez komoly beruházást igényel. Hogyha azt mondom, hogy mindent lefedő technológiát és technikát szeretnénk, akkor ezek a, ezeket a beruházásokat nem ússzuk meg azért, hogy a nemzetközi porondor is lépést tudjunk tartani az idők szellemével. Azt gondolom, hogy a vasút, tart vasutat még, még mindig nem említették, még egyetlen mellékmondatban sem. Nagyon sokat lépett előre a vasút, nem csak a felhasználó barát jellegében, és sokat profitáltak ebből a fejlődésből a felhasználók, és nagyon fontos szereplő ebben a kérdésben. A második pontot, hasonlóan vélekedem, mint az előadó, hogy itt nem az egyedi elérhetőség, például a széles sáv esetén, hogy csak pénzügyi eszközökkel e, érhető, lenne elérhető a, a CEF, finanszírozhatóságról is hallottunk, és a bizottság is gyakran ut- többször utalt rá, hogy a CEF e, alul finanszírozott, és jó lenne, hogyha ezt kicsit felturvoznánk, és itt a szélesávú rendszer építésénél ezt be tudnánk emelni, be tudnánk vonni. Az automatizált vezetéshez elengedhetetlen, nem megy az automatikus autózás, automatizált autózás az a megfelelő stabil kapcsol- internetkapcsolat nélkül. A parkolási appok, a, stb. Itt hatalmas erőrelépések lehet számítani. A közúti közértésről gyűjtött több adat jobban tudja, adattal majd jobban tudjuk tervezni ezeket az utakat, és ebből mindenki profitál, és ez oda fog vezetni, hogy újabb lehetőségek teremtődnek a széndiokszid kibocsátás további csökkentésére. És éppen ezért úgy gondolom, hogy egyre több ember fog kiszállni az autójából és alternatív megoldásokat használni. A turizmus is jobban fog profitálni a, az összeköttetés javulásából. Azt gondolom, hogy ezt itt már többször követeltük, az, hogy egy integrált jegykiadó rendszer legyen, és, itt az, és így az utazás valóban forradalmasítódjon és egy új szintre emelkedjen, és már nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk a kollégával. Köszönöm. Megköszönöm Bach úrnak, helyi úré a szó. Elnök asszony, tisztelt bizottság, én is köszönöm Zlotowski képviselő úrnak a véleményt. Nehéz úgy beszélni, hogy közben hátam mögött van, igazából neki is mondom, de természetesen a bizottság egészének. Ez a téma folytatása a tegnap megkezdett vitánknak az európai digitalizálást illetőleg. Tegnap sok vélemény elhangzott, én is mondtam véleményt, nem fogom megismételni, hiszen mindegy, hogy más jelentésről van szó, gyaníthatóan a véleményünk nem változott ebben a teremben tegnap óta. Azt világosan látjuk, hogy az intelligens közlekedés tekintetében szükséges ez a lépés, amiről beszélünk, ahhoz, hogy a járművek valós időben tudjanak egymással kommunikálni, a 3G vagy a 4G nem elégséges. És legyünk őszinték, a fő technikai probléma, hogy ezek tehát a három vagy a négy G sem érhető el Európa minden kistérségében egyenlő mértékben, ami egy óriási lemaradás. Hogy akarunk beszélni egy digitalizált, fejlődő Európáról, hogyha annak csak főbb gócpontjain van erős és jó lefedettség. Ez több mint kétségbeejtő, hogy mennyire ketté szakad Európa e tekintetben is, és ez nem politikai kérdés, nem annak a kérdése, hogy euróval fizetünk, vagy mi Magyarországon például forinttal, ez egyszerűen egy lemaradás a globális versenyben a világ más régióihoz képest, tehát ebben biztos, hogy előre kell lépjünk. Egy-egy országon belül is tudjuk, hogy vannak helyek, ahol a kisebb sáv szélességben sincs teljes elérhetőség. Most gondoljunk bele, hogyha miközben a nagy autógyárak megjelennek a tényleg sokak által már használható és kedvelté váló digitális technológiákat használó automatizált gépjárművekkel, és egyszer csak eljutva Brüsszeltől 300 kilométerre, vagy Budapesttől 280 kilométerre egyszer csak megáll a tudomány, mert nincs lefedettség. Ez egyszerűen kétségbejtő. Az 5G tehát, az 5G új üzleti modelleket teremt mind a közlekedési, mind pedig a turisztikai szektorban, tegnap erről beszéltünk több ízben is. Éppen ezért támogatandó, elősegíti a szektorok közötti együttműködést, biztonságosabb, környezetbarátabb közlekedést, és a turizmusban is egy modernizációt, egy új fejlődést. Természetesen lesznek majd módosító javaslataink, de még egyszer köszönöm az Otosz képviselő úrnak a véleményt. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Telicska úr következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Igazából rövid leszek, mert tegnap már hosszasan beszéltem, akkor, amikor két véleményemet bemutattam a digitalizációról, illetve a szabványosításról, csak néhány kiegészítő megjegyzésem lenne. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy a közlekedési szektor nagyon fontos a gazdaság digitalizációja szempontjából, de ugyanakkor ez kihívást is jelent ennek a szektornak. Ha megnézzük a közlekedési szektort, akkor azt láthatjuk, hogy még itt eléggé alulfejlett ez a szektor ilyen szempontból. Nem használjuk ki megfelelően a potenciálokat, ennek több oka is van, de a legnagyobb oka ennek az infrastruktúra és erről kell beszélnünk ma. Az 5G, lehet, hogy ez a megoldás, én nem akarok beszélni a különböző dimenziókról, nem akarok arról beszélni, hogy hogyan fejlődhetne a közlekedés, hiszen ez kezdődhetne az integrált jegykiadással, Nagyon sok minden tartozik ide, amiről beszélhetnénk. Mi a fő kihívás? A fő kihívás szerintem a politikai akarat, az, hogy megértsük, hogy nem csak politikai retorikáról van szó, hanem egy, tényleg ez egy lehetőség, és tényleg forradalomra van egy szükség, és a harmadik pont pedig a finanszírozás. 650 milliárdról beszélünk a következő 10 évben, ami azért nem semmiség, és eh, hogyha ezt tízzel elosztjuk, akkor persze nem annyira drámai a szám, de hogyha összeadjuk ezeket a számokat, akkor mindig messze vagyunk attól, hogy eh, elérjük a szükséges eh, támogatást. Tudjuk, hogy egy új alapot fognak létrehozni. Lehet, hogy a személyes véleményem csak, de szerintem ezt nem használjuk ki megfelelően. Tehát a finanszírozás mindenképpen kihívás. A blendingről, az ötvözésről már beszéltünk tegnap. Amire szeretném felhívni a figyelmet, vannak lehetőségek két a különböző alapokkal. Meg kell teremteni a feltételeket a magábefektetések számára is. Zvotoszki úr rámutatott a négyes pontjában arra, Igen, elnézést, most kerestem. Itt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107-es 108-as cikkére vonatkoztat, és a 2008-as, 651 per 2008-as rendeletre. Nagyon nagy a protekcionizmus Európában, és kicsit kockázatos erre most rámutatni, remélhetőleg, hogy a bizottság előáll, már, előáll majd megfelelő a széles sávot illetően szerintem ez egy jobb megoldás lenne. Zatoszki úrnak be fogunk majd nyújtani néhány módosítót. Volt, aki már a turizmusra is rámutatott, ezt tényleg hiányzik ebből a véleményből. Összességében ez egy jó alap, és hozzá fogok járulni ehhez néhány módosítóval. Köszönöm szépen. Most Riké úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Zlatowski úrnak köszönetet mondok, nagyon jó a szöveg, lényegre törő. Több megjegyzést szeretnék tenni vele kapcsolatban. Az első az az, hogy a 2 3 4 gén keresztül ugye kifejezzük a sebességet, illetve a volument is, de a haladás a 2-ről 3, 4, 5G felé az itt az 5G-re való átállás az egy valódi technológiai átállást jelent, tehát javítani kell, új, gyakorlatilag új területek nyílnak itt meg. Ennek van következménye a versenyképesség esetében. Ugye egyrészt Egyrészt a sebesség kapcsolatban, tehát ugye a világban Japán és Korea példáját ismerjük, de Kínáról és az USA-ról sem érdemes megfeledkezni, és ennek két hatása van. Először is a technológiai versenyben ugye a normák lefektetése nagyon fontos, tehát ugye most mi történik? Azok az országok, amelyek ugye az élen járnak, a saját normáikat fogják kötelezővé tenni idézőjelbe a többiek számára, aki lemarad, az kimarad. A másik megjegyzés, az pedig a versenyképesség, tehát az általános gazdasági versenyképesség megtörhet, komoly törések alakulhatnak ki a világ piacon a szereplők között. Tehát erre oda kell figyelni kommunikációs szempontból és a versenyképesség szempontból. Amit kollégám mondott arról, hogy szükség van befektetésekre, és ugye, hogy 500 milliárd euróról volt szó, ha e, jól értettem, e, azért el tudja képzelni, hogy ha csak Franciaországban mondjuk e, mekkora összegekre van szükség, akkor európai szinten milyen, mire lenne szükség, tehát nem tudjuk követni a világot, lemaradunk, és ez aztán megint csak visszahat a versenyképességre a közlekedés esetében ugye az, a tárgyak internetéről sem feledkezhetünk el. Ez is ugye felmerülhet itt a közlekedésben, mint a probléma. Emlékeztetek arra, hogy a közlekedési szakbizottsághoz tartozik ugye a posta, és ez is központi téma, amelyről nem esett szó a szövegben. Ez is hozzánk tartozik és gyakorlatilag materiális, immateriális javak cseréje, úgymond, szintén hozzánk tartozik. Kérhettük volna az 54-es cikket, ez konkrétan hozzánk tartozik ugyanis ez a téma. Tehát ami, ugye vannak olyan dolgok, amelyek minket érintenek közvetlenül, és nagyon fontosak, és aggasztóak. Tehát egyrészt a befektetési képesség, a technológiai fejlesztési képesség, a versenyképesség, és azt hiszem, hogy itt van tennivaló a bizottsággal, és ez jobb, mint egy kommunikáció, vagy valami fajta tájékoztatás, a konkrét előrelépés, tehát legyen operatív, technológiai és finanszírozási téren is előrelépés, mert rendkívüli dolgok történnek itt. Elnök azt, hogy ugye én ezt már kiemeltem azért is, mert az a benyomásom, hogy jó, hát igen, itt egy kis jelentés, ami így itt megjelenik a bizottságban, így 17 óra 50-kor, vagy én nem is tudom, de közben ez az egyik legjelentősebb téma, amelyel most szembenézünk, és az elkövetkezendő két-három évben szembenézünk. Tehát nagyon fontos, hogy milyen javaslatokat teszünk, mert aztán keményen meg fogjuk fizetni ennek az árát az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm, hogy az elnök asszony Riké úrnak, és rögtön meg is adom a szót az Európai Bizottság képviseletében. Löfev úr, jól látom? Parancsoljon! Madam Chair, Elnök asszony, tisztelt képviselők, épp most tájékoztattak engem arról, hogy 6 órakor csatlakozik hozzánk az illetékes részleg vezetője. Összegyűjtettem a kérdéseiket neki, és meg fogja válaszolni a kérdéseiket. Sajnálom, hogy ez így történt, remélem ez elfogadható számára. Nos, tehát, hogyha jól értettem, akkor azt mondja nekem, hogy nincs itt a bizottság, miközben az összes képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy micsoda fontos kihívás előtt állunk, és erre még nincs válaszunk ma. Tehát akkor most mit tudunk tenni? Jó, el, fogunk küldeni, el fogjuk küldeni a kérdéseinket önöknek, és konkrét válaszokat várunk annak érdekében, hogy az előadóink előrébb tudjanak lépni. És akkor vissza is adom az előadónak a szót. Merci bien. E, bardzo e, Państwu dziękuję za te... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek az észrevételeit. És valóban meg sokszorozhatnánk az beemelt elemeket, például megemlíthetnénk a vasutat, stb. De azon egyszerű oknál fogva, hogy már ma is elektronikus ö, bőröndöket használunk, ami kommunikál a tulajdonossal is, meg a szállítóval is, légi fuvarozóval, illetve légitársasága, nem mindegyivel. Tehát minden ebbe az irányba mutat. Itt csak egy rövid véleményt kell adnunk az itre számára. Muszáj nekünk mindent megemlíteni benne? Azt a, szerintem ki kell hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy közös nyilvános hozzáférést biztosítsunk, különösen a közlekedési ágazatban az internethez, és a turizmuson belül. De ez mind összefügg. Tehát ez nem csak a e két kiemelt szektor számára, hanem a gazdaság egészére nézve létfontosságú. A mi bizottságunk szempontjából, ugye közlekedés és turisztikáról beszélünk, de kulcsfontosságú az unió gazdaságának egészére nézve, a gazdaság fejlődésére nézve. És Riki úrtól azt hallottuk, hogy az unió az uniónak saját normáinak, standardjainak kell lenni, olyanoknak, amelyek előre mutatnak. Itt 5G-ről beszélünk, és azt mondjuk, hogy ez előrelépés. Aztán két év múlva meg már 7G-ről, meg 8-ról fogunk beszélni, és akkor az lesz a fejlődés. Tehát az jó, hogy vannak olyan normák, amelyekkel versenyképesek maradhatunk a globális versenyben. Tehát nagyjából ezeket tudnám most mondani, és majd kíváncsi vagyok, hogy mit tud mondani a bizottság képviselője. Megköszönöm az előadónak, és emlékeztetek a módosítók benyújtásának határidejére, március 7-12 óra, és akkor marad a rendünkön az internet kap kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben, így a digitális forradalom után. Az előadónk Claudia Tápárdel, Tápárdel akinek át is adom a szót. În primul rând, consider că propunerea Comisiei... Először is eh, szerintem a bizottság eh, javaslata, hogy a vezeték nélküli hotspotokat támogatja a vidéken, ez nagyon jó, főként figyelembe véve, hogy milyen hatással lesz ez az állampolgárok életére, és az EU tevékenységét is eh, jobban meg tudjuk mutatni. A Juncker terv kapcsán is szó esett a digitalizációról, az internethez való hozzáférés nagyon fontos ahhoz, hogy sikerüljön az összekötés céljait elérni, és ezáltal is lehet erősíteni a versenyképességet. Elmondhatom azt, hogy én támogatom a bizottság javaslatát, és szerintem ezen projekt végrehajtása plusz értékkel fog járni a kiválasztott közösségekben. Rátérve a TRAN véleményére néhány e, javaslatot tettem, hogy a két szektort, a turizmust és a közlekedést e, egyesítsem, és hogy megmutathassuk az előnyöket e, a wifi szempontjából. Nem csak központi helyeken, könyvtárba kell ezeket elhelyezni, hanem olyan helyeken is, amelyek fontosak például a turizmus szempontjából. A módosítók egy része a közlekedési szektorra vonatkozik, és azt javaslom, hogy egy új korszakba kell belépniük, azonosítani kell a turisták, illetve az utazók profiljait. Az utazók mostanában sokkal inkább alkalmaznak a digitális fejleményekhez, a hotspotok jobban segíthetik a mobilitás igényeket, a statisztikák nem mindig mérvadóak ilyen szempontból. Szerintem nagyon fontos az, hogy jobban elérhetőek legyenek az internetes szolgáltatások a hotspotokon keresztül. Valós visszajelzésre van szükség arról, hogy az utasok milyen közlekedési döntéseket hoznak. És itt tudhatjuk azt is, hogy milyen befektetésekre van szükség a közlekedés területén. Az emberek biztonságosabb közlekedési rendszereket, egy optimalizált tömegközlekedést tudnának használni, ezáltal csökkenteni lehet a kellemetlenségeket, például a dugókat, vagy a környezetszennyezést. A turisták jobban tudnák használni az internetet, a wifi hotspotok által, mikor például elmennek egy turista látványossághoz, vagy egy olyan városban vannak, amelyet nem annyira ismernek, jobban tudnak tájékozódni, több információt tudnak szerezni, több információt tudnak szerezni a szolgáltatásokról, és nagyobb biztonságot élvezhetnek. Tehát vannak egyértelmű előnyei ennek az intézkedésnek, de ugyanakkor rá kell mutatnunk bizonyos kérdésekre, amelyeket javítani kell, Például akkor, amikor a jelentés kontextusáról van szó, nincsen hatástanulmány, és szerintem lényeges az, hogy meghatározzuk azokat a fajta helyi közösségeket, amelyeket ki lehetne választani ezen projekt szempontjából. Azonosítani kell azt, hogy milyen közösségek kaphatnak meg ezeket a támogatásokat, és milyen fajta feltételnek kell megfelelniük. Azt is biztosítani kell, hogy megfelelő legyen a földrajzi elosztottság, hogy egyforma legyen a fejlettség az Európai Unióban ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell ezen jelentés kapcsán. Ugyanakkor a Költségvetési Szabizottság javaslata alapján én is költségnövekedést kértem, ugyanis ez itt nagyon is jó lenne. Egyetemű, hogy nem tudjuk elérni a céljainkat, hogyha nincsenek megfelelő befektetések, ezért megfelelő befektetésre van szükség. Az Európai Bizottság képviselői bevallották azt, hogy ezzel a jelentéssel egy projektet fektetnek le, ami a jövőben mutat, de biztosítani kell azt, hogy megfelelő legyen a befektetés, ugyanis ez kihat a jövőnkre, főként az EU-ról alkotott képre. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság biztosítaná azt, hogy egyértelműen definiálják azt, hogy ki lesz ennek a kedvezményezetje az önkormányzatok, az egyes állampolgárok. Egyértelmű információra van szükség arról, hol lesznek elhelyezve ezek a wifi hotspotok, hogy a befektetéseket meg lehessen tenni. Ezen kívül az Európai Bizottságnak ezt egy állandó projektjévé kell tennie. Nagyon fontos az összeköttetés a kontinensünkön, ez fontos a jövőnk szempontjából. Biztosítani kell azt, hogy a wifi hotspotok prioritással váljanak a helyi önkormányzatok számára. Ehhez viszont az Európai Bizottság támogatására van szükség. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom az önök véleményeit. Megköszönöm az előadó asszonynak, és megadom az árnyék előadóknak a szót. A néppárt képviseletében Finn van de Kamp következik, aki képviseli az árnyék előadót. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ma este kollégámat, Henavir Kunent helyettesítem, aki az jelentést tevő, de nem tud ma itt lenni. Három kérdést szeretnék feltenni. Először is, hol lesznek elhelyezve a hotspotok? A szövegben ugyanis a szövegben az áll a címben, hogy helyi közösségek, most ez vidéki terület, a kevésbé lakott területekről van ez szó, kis falvakról van ez szó, például a Kárpátokban, vagy eh, párizsi negyedekről van szó, például a külvárosokban. Mire gondolnak itt konkrétan? Az EPP-nél fontos az számunkra, hogy nem mindent a városra koncentráljunk, hanem a wifi-t főként a kevésbé lakott területeken helyezzük el. Van itt egy kérdésem, ami nem igazán passzol ide, de mi a helyzet az üvegszálas összekötetésről, hiszen a, a Wi-Fi-nél van egyfajta Wi-Fi rendszer, ez a mobil, vagy itt szó lesz -e majd a, az üvegszálas kábelekről is. A nagy különbség, elnök asszony, az SND, illetve az EPP között az az, hogy kifizeti mindezt, az Európa Bizottság vagy a piac. Én a piacra szavaznék, ahol nem lehet ezt megfizetni a piaccal, ott támogatni kell, de talán a bizottság is tud erről valamit mondani, a piacnak is el kell végeznie a saját munkáját. A piac boldog, ezáltal adatokat szereznek pénzt, miért nem lehetne valahogy egy egyensúlyt találni a piac és a támogatás között? Utolsó kérdésem, mit teszünk a svéd parlament javaslatával a dossziéban? Van egy szubszidiatási javaslat a svéd parlament részéről, kíváncsi vagyok, hogy a jelentéstevő hogyan dolgozza ezt fel a véleményében. Merci beaucoup, Monsieur Wim Köszönöm Finvanekamp úrnak, és nagyon kedves kollégánk Tosanovszki úr következik. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za krásně vyslovené jméno. Je to velmi komplikované pro francouzský jazyk. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az előadónak ezt a véleménytervezetet. Én voltam az előadó a CEF esetében, és a későbbi fejleményeket is követni tudtam. Főleg a kommunikáció főleg nem volt egyszerű a CEF esetében. És éppen ezért szerintem a jelenlegi helyzetet ez is befolyásolja. Szeretnék csatlakozni az előadónkhoz, a kritikus észrevételekhez, nevezetesen a bizottságnak ez a tervezete egy a hatástanulmány nem alapozza meg. A bizottság sokszor mondja, hogy, hogy gyorsan levezénylendő projektről van szó, ezt gyakran halljuk, korlátozott pénzügyi volumennel, és a segítségnyújtás lehetőségeit kívánja azonosítani. Viszont a korlátozott pénzügyi segítség azt jelenti, hogy itt hatalmas hatá- hatások, drámai hatások lesznek, hogy a kisebb régiókra fogjuk ezt koncentrálni, úgy, ahogy erre utalt az előadó. Éppen ezért csatlakozom az előttem szólóhoz, abban annyiban, hogy szerintem is óvatosan kell itt eljárnunk, hiszen nem szabad konkurencia, konkurencia harcba belemenni, ahol a konkurencia jobban tud teremteni, de kár lenne a pénzért, hogyha ott ne tudnánk kihasználni, ahol korábban még akadályai voltak ennek. Azt is értem, hogy az előadó a figyelmét a köz, tömegközlekedése, közösségi közlekedésre fordította, és itt elérendő előnyöket hangsúlyozza, és ezek a pénzeszközök koncentrál. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a helyi lakosságnak is profitálnia kell ebből. Például nyilvános könyvtárak, történelmi műemlékek, ezek hozzáférhetősége, és az ezekkel kapcsolatos információ. Ezt a területet nem szabad túlságosan lekorlátozni. Azt gondolom nagyon fontos, hogy a paramétereket nagyon finoman állapítsuk meg, hogy a konkurencia hogy a, illetve pontosabban, hogy a verseny elveit ne sértsük meg, hogy ne a kisebb közösségek kárára történjen mindez. Az, hogy így, különben így a szolgáltatók hosszú távon itt hiányoznának. Köszönöm az előadó munkáját, várom az együtt a közös munkát, és igyekezni fogok ehhez hozzájárulni, és nyújtok hozzá be majd módosítókat. Köszönöm szépen. La parole Köszönöm szépen. Rada úr következik. Köszöntöm. Thank you, Madam President. Uh, digitalization. Köszönöm szépen, elnök asszony. A digitalizáció jelentős strukturális változásokat hoz a közlekedésben és a turizmusban. Optimalizáljuk ezeket a rendszereket, a dugókat elkerülhetővé tesszük, stb. stb. És ez az oka annak, hogy az ALDE nevében támogatom a javaslatot, mind a bizottság részéről, mind pedig az előadó véleményét. A javaslatban az áll, hogy pénzügyi segítségnyújtást földrajzilag kiegyensúlyozottan kell nyújtani, de a bizottsági javaslat inkább akadályozza ezt távoli, szigetes, illetve hegyi, hegyvidéki területek, ahol viszonylag kicsi az adminisztratív kapacitás. Éppen ezért az Aldi, Alder nem támogatja az elsőként jött, elsőként kapott elvet. Támogatni kell, figyelembe kell venni a helyi közösséget, annak fejlettségét, amikor a, a finanszírozhatóságról döntünk, és ebb, ebben a tekintetben. Javasolunk néhány módosítást, és kérem, hogy ezeket majd támogassák. Köszönöm. Köszönöm szépen Rados úrnak, és most de Monté asszony következik. Eh, Köszönöm szépen. A elnök asszony, köszönöm az előadónak is, a módosítási javaslatokat osztom, és az Európát összekötő mechanizmus, a hármas módosító, gondolom én, hogy 600, ugye 120 ezer eurót írt, de itt milliókról van szó, hogy szükséges jelentősen növelni az összeget, de gondolom, hogy ez csak egy kis hiba. Az a koncepció, amelyet az előző hozzászólásomban is ugye emlegettem, az az, hogy fontos a periférián élő közösségekre gondolni, nem mindig csak a népsűrűségre kell odafigyelni. Tehát ahol ugye kicsi a népsűrűség, ott kevés az ösztönzés a befektetésre, tehát fontos, hogy ezeknek a területeknek is erős hangot adjunk, hogy legyenek itt is szolgáltatások, ugyanúgy, mint a tömegközlekedés, a helyi tömegközlekedés amely néha nem túl praktikus, de azért mégis nagyon fontos szerepet játszik fontos ösztönzés lehet ez, mondjuk az internet kapcsolat előmozdítása, a népességfogyás megállítására ezeken a területeken, hiszen így támogatást kap mindenki, a szakmai tevékenységet folytatóknak is nagyon sokat segít ez, és hát nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy a közlekedési ágazat, illetve az idegenforgalom is sokat profitálhat ebből, Eh, ahogy az előbbiekben elmondtuk, eh, ezek is nagy mértékben eh, támaszkodnak a szélessávú internet kapcsolatra. Tehát a periférián lévő zónákat, a leghátrányosabb helyzetben lévő zónákat is figyelembe kéne venni. Ezek a befektetések komoly előnyt jelenthetnek szolgáltatások esetében is ezekben a térségekben. Köszönöm szépen, Demoti asszony. Most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Triselovszka asszony, ha jól ejtettem ki a nevét, parancsoljon. Um, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadó munkáját és a pozitív eh, észrevételeket. Egy pillanatra szeretnék visszatérni ennek a javaslatnak a történetére. Tudjuk, hogy viszonylag későn eh, született meg, és így egy kis bevezetése magyarázatra szorul. Azt biztos látták, hogy a gigabajtos társadalommal kapcsolatos munkánk, a konnektivitás, az, hogy a, az a jövőnek az előkészítése, ami már benne van az MFF-ben, ez nem kapott túl sok ö, támogatást, mert a konnektivitás nem túl látható. Egy beruházás támogató elem nem érthető a, közös, a, a hétköznapi ember számára. Hogyha ezt a konzultációs kódexet az ember elolvassa, akkor egy nagyon száraz, nehezen érthető jogi dokumentumot kap a kezébe. Hogyha megnézzük azt, hogy mi csinál a magánszektor, ezt a projektet, ezt a kis projektet azért javasoltuk, hogy a hétköznapi államoknak is ízelítőt adjunk a gigabit társadalomból. Nagy városok, Brüsszel, Párizs, a, befektet a saját ö, turizmusába, és ebből a helyiek is profitálnak. Hogyha gazdag ö, helyre látogat az ember, akkor a főtéren, ö, az önkormányzatnál, itt-ott, ott talál ingyen wifi-t. De nagyon fontos lenne és értékes, hogyha más közösségek előtt is nyitva lenne ez a lehetőség. Két dolog mozgatott minket. Az egyik a, abból az országból származik, amelyet a legjobban ismerik, ahol uniós eszközből fektettünk rengeteget a konnektivitásba, de mivel még nincsen meg a vége ennek, nem látszik ez a beruházás. Tehát azt szeretnénk biztosítani, hogy valahányszor uniós pénzt teszünk a, a konnektivitásba, akkor a wifi a tetején van. Azért, hogy az emberek közvetlenül érezzék ennek a beruházásnak a pozitív, jótékony hatását. A másik dolog, ugye nem vagyunk annyira okosak, csak figyeljük, hogy mások hogyan dolgoznak, mivel dolgoznak, másoknak mi válik be, hogy a gigabyte rendszerekbe való befektetés például Hollandiában szabadon álló összekötött póznákat, akkoriban még fizikai póznák voltak, a templomnál, a főtéren, stb. És itt az emberek tudtak vele, tudták használni. Tehát azonnal látták az emberek, hogy ezt ki tudják használni, és ez az alja a, a, ennek a, az javaslatnak a logikája azt a célt szolgálja, hogy kiegészítse a gigabyte társadalmat, amit a kódex előirányoz, illetve a jövőbe való beruházás magas kapacitású, nagy kapacitású hálózatokban, amely már meg fog jelenni a következő MFF-ben. És hogy válaszoljak a kérdésekre, mert hogy jó néhány fontos kérdés elhangzott, a hatástanulmány hiánya, igen, jogos a kritika, Viszont amire na, erősen alapoztunk, az a kódexből származik a konnektivitás társadalmi-gazdasági előnyeivel kapcsolatban, és az eredeti hatástanulmányra is alapoztunk, amit a SEF-nél használtunk fel. Ez egy SEF által támogatott projekt, tehát alapértelmezésben a jogi alapjánál fogva nem lehet csak tisztán kohéziós eszköz. A szefrek a szellemét kell követnie, ahol európai beruházásról beszélünk bizonyos területeken is. De ez nem azt jelenti, szigorúan nem azt jelenti, hogy bármelyik, bármely olyan terület, amely távol eső lenne, azt diszkriminálnánk viszonylag kis összegről beszélünk. Ez körülbelül 6-8 ezer közösséget érinthet körülbelül. Legyünk realisták, nem fog minden közösségnek jutni, amely meg is érdemelni, hanem azokhoz fog ez eljutni, amelyek megfelelnek a világosan lefektetett, a világosan lefektetett feltételeknek. És ez alapvető fontosságú, hiszen senkinek nem érdeke, hogy az európai pénz, európai logó egy olyan wifi szolgáltatáson logjon virtuálisan, ami rossz minőségű. Ha nekem nem ne kérdezzék meg a gyerekeket, unokákat, majd megmondják, milyen frusztráló tud lenni egy csapnivaló wifi kapcsolat. Sokan említették, és teljesen jogos az észrevétel, hogy nem helyettesítheti egy másik hasonló jellegű ajánlatot. A versennyel foglalkozó főigazgatóság nál ezt alaposan megvizsgálták, hogy ne teremtsünk tisztességtelen versenyt, és ez nem a, az, tehát ha a Louvre-ben wifi-t adunk, az nem ugyanaz, mint amiről most beszélünk. Ha már van egy nyilvános, hasonló minőségű wifi rendszer, akkor az az elvárás, a polgármester részéről, vagy akár ki is legyen az, aki az a pályázatot, akkor hogy ne öm, jelen, ne adjon be pályázatot erre. És végezetül a közösségnek is támogatnia kell a projekt időtartama alatt, aminek fixnek kell lenni, hiszen a wifi ö, felszerelés nek ugye korlátozott az idő, élettartama, például itt a parlamentben is, tehát az logikus, hogy, hogy nem várhatjuk az önkormányzattól, hogy az idők végezetéig fenntartsa ezeket. Egy bizonyos ponton azt fogjuk látni, hogy a wifi, a, a wifi el fog tűnni. Ö, vannak skandináv országok, ahol már ma a mobil cégek korlátlan csomagokat kínálnak, és lehet, hogy ez a technológia fog elterjedni. Tehát legyünk realisták, a szubszidiással kapcsolatban, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatban, hogy lesz egy adott időtartam, amikor elvárjuk, hogy ez kellően és megfelelően működjön, és azt mondjuk, hogy ha hasznos tartsák meg, ha nem, akkor, akkor ne azon is múlik, hogy az önkormányzat, vagy akár milyen hatóság beruház abba, hogy a wifi-n keresztül az emberek digitális szolgáltatásokat vegyenek igénybe, olyanokat, amelyek értékesek számukra. És végezetül két nagyon fontos kérdést vetettek fel. Egy, ki lesz a kedvezményezett? Mi ezt nagyon tágra fogalmaztuk meg, turizmust és közlekedést emlegettünk, például vasútállomásokat, ami ugye fontos a turizmus szempontjából, ami lehet, hogy magántulajdon, viszont közszolgáltatás nyújt, ezek is jogosultak lehessenek a jövőben. A munkaprogramban majd nagyon világosan definiálni fogjuk a jogosultságokat az ilyen köztestületek esetében. Azért tartottuk a definíciót viszonylag tágan, hogy ne zárjunk ki, és ne diszkrimináljunk eh, amúgy arra érdemes eh, kedvezményezeteket. Viszont fontos az egyszerűség kedvéért, hogy most az egyszerűség kedvéért csak önkormányzatok lesznek. As I said, this is... Ahogy mondtam, ez egy cefáltal támogatott projekt, tehát az alapok megosztásához objektív feltétel kell, tehát nem lehet földrajzi alapon. Használhatjuk hogy az beérkezés sorrendje szerinti módszert, de az egymás után következő tenderek esetében lehet korlátozni bizonyos fajta kezdeményezetteket. Van tapasztalatunk a tekintetben. Elnézést, mondja az elnök asszony, be kell, hogy fejezze, mert még az előadónknak is vissza szeretném adni a szót, és a tolmácsok munkaideje lejár. Tehát ha egy mondatban össze tudná foglalni a lényeget, akkor ez nagyon jó lenne. Igen, köszönöm, tehát az összefoglalás az érkezési sorrend szerinti koncepció az nem mond ellent a földrajzi ö, disztribúciónak. A földrajzi elosztás módszerét fogjuk javasolni a munkaprogramban. Így a projekt egész idejére tekintve ki tudjuk igazítani a földrajzi kritériumot, ahogy haladunk előre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és a egy percünket, ami marad, visszaadom az előadónak. Európai Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a magyarázatokat. Örülök eh, annak, hogy ilyen eh, élénk volt a vita. Nagyon érdekes eh, problémákat vetettünk fel. Ahogy Vandenkamp úr is elmondta, tudnunk kell azt, hogy hol lesznek ezek a hotspotok. Egyértelmű, hogy azt szeretnénk, hogyha ezek a városközpontokban lennének, lefednék ezek a közlekedési csomópontokat, iskolákat, könyvtárakat, de a felhasználók nem lehetnek csak turisták, lehetnek ezek a városban sétálgatók, vagy akár a helyi közösség lakói is. Egyetértek abban, hogy nem szabad restriktív definíciót alkalmazni a helyi közösségek kapcsán. Egyértelmű definícióra van szükség, hiszen tudni kell azt, hogy ki fogja előnyét élvezni ennek, vagy ki kérhet támogatást. Szerintem a támogatás mindig eléggé korlátozott, lehet, hogy sikeresen lehetne itt kombinálni az állami és a magán támogatásokat, de nagyon sok dolog van, amiről még itt beszélnünk kell, és több vita is lesz majd még a módosítók alapján, ezekkel még tovább lehet majd mélyíteni a dolgokat, az árnyékjelentéstevőkkel is találkozunk majd. Jó ez a projekt, fontos az, hogy megmutassuk, hogy ez lényeges, ugyanis a korlátozott hozzáférés az internethez kihat az Európai Unióra, illetve a közlekedés fejlesztésére. Köszönöm a vitát. Köszönöm az előadónak. A módosítók benyújtási határideje március 1 déli 12 óra. Oui, oui, c'est bien. Igen, rendben, mondja az elnök asszony. Március 1 van nekem ideírva, tehát jól mondom, nem vicc, ez március 1 Köszönöm, kedves kollégák! Nincs semmi más megtárgyalni valónk. Fanvide Kampónak is köszönöm. És lezárom az ülést. A következő ülés napjának bejelentése után március 22-én találkozunk legközelebb. Köszönöm, hogy eljöttek. Legközelebb én, én fogok süteményt hozni. C'est dégoûté, n'as-tu mangé <laughs>